Kedves kollégák! Kezdjük az ülést. Örülök annak, hogy a szokatlan kezdési időpont ellenére hétfőn délután ide találtak a képviselő, hölgyek és urak, és mivel most nincs túl sok időnk, ezért rögtön rá is térünk a napirendre, és kezdjük a napirend elfogadásával. Egyetértenek-e az önök előtt lévő napirende? Úgy látom, hogy igen. Akkor ezzel elfogadottnak tekintjük ezt a napirendet, és akkor következnek a, az elnök közleményei. Következő nyelveken van tolmácsolás francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, portugál, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovén, bolgár és román nyelven. Egyébként hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy, hogy közvetítjük az ülést, és még egyszer szeretnék emlékeztetni a képesítések automatikus elismeréséről szóló állásfoglalásról, és azt kérem, hogy a frakciójukban is kérem, támog, igyekezzenek elérni azt, hogy az automatikus képesítés elismeréssel kapcsolatos állásfoglalást a plenárison minél gyorsabban elfogadhatnánk. Nagyon kár lenne, hogyha egyhangúan elfogadunk egy ilyen állásfoglalást, és ezt csak akkor tudjuk eh, aztán a plenárison elfogadni, miután a tanács már mindent eh, eldöntött. Ez nem tetszik nekünk. Úgyhogy kérem a koordinátorokat és minden képviselőt, hogy a saját frakciójában az ügy fontosságára hívja föl a figyelmet. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen nagyon hasznos lenne. Végül pedig hadd emlékeztessek a parlament közi bizottsági ülésre, amely november 19-20-án lesz, az európai kulturális örökséggel fogunk foglalkozni, november 19-20 nyilván még kicsit messze van, de mégis szeretnék már most utalni arra, hogy nagyon fontos ez a téma és ez a találkozó. A legutóbbi öm, együttes ülések során, amikor a nemzeti parlamentek képviselőivel találkoztunk, arra jutottunk, hogy ugyan sok képviselő a nemzeti parlamentekből részt vett ezen a találkozón, de az európai képviselők részvételi aránya hát hagyott kívánnivalót, és ezért kérem, hogy a napi a naptárjukba vegyék föl ezt az időpontot, november 19-20. A nemzeti parlamentek képviselőinek elküldtük ezt az, ezt az időpontot, még a nyári szünete előtt, és múlt héten elküldtük a végleges meghívót is. Kérem, hogy ezt tehát jegyezzék le, és azt remélem, hogy izgalmas vitára kerül majd sor november 19-én, 20-án. És akkor ezzel rátérünk a hármas napirendi pontra, ami nem más, mint az Európai Szociális Alap Plusz, ez a plusz megvitatása, a módosítások benyújtásának határideje elég rövid, mégpedig szeptember 27-16 óra. Ennek eh, azért kell így lennie, mert eh, hát eh, ilyenek az eljárások a parlamentben, ami a különböző állásfoglalásokat illeti, hát eléggé már célvonal előtt vagyunk, és egy kicsit még rá kell kapcsolni, elég nagy az időnyomás, és ezért eh, szeptember 27-16 óra módosítások benyújtásának a határideje. És mivel én vagyok a jelentéstevője ennek a témának, ezért eh, engedjék meg, hogy be is vezessem eh, ezt a témát. És szeptember elején elkészítettem a véleményemet, remélem időközben, szeptember elején benyújtottam, remélem, hogy mindenki megkapta ezt minden saját nyelvén. Elég jó esélyeink vannak arra, hogy a vélemény bekerül az illetékes bizottság jelentésébe, és azt remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben sikerül közös nevezőre jutni. Az Európai Szociális Alap, mint ahogy önök is tudják, több mint 60 éve az egyik legfontosabb eh, európai finanszírozási eszköz. A eh, szociális integráció finanszírozását eh, célozza. Ez közvetlen befektetés az emberekbe, és ez a jövőben is így lesz. A bizottság szerint egy megújított európai szociális alapnak kellene létrehoz, létrejönnie, európai szociális alap plusz, és ez kell, hogy erősítse ezt a politikát. Március har Május 30-án elkészült egy rendelettervezet a Szociális Alap Pluszról, és a Szociális Alap így megúj, új rendelkezéseket vezet be. Az ESF Plus vagy ESA Plus, az Európai Unió legfontosabb eszköze kell, hogy legyen, hogy a szociális jogok európai pillérét megvalósítsa, tehát következő célokról van szó, magas szintű foglalkoztatási sztenderdek, megfelelő igazságos szociális védelem, jól képzelt munkavállalók, esélyegyelőség, tisztességes munka körülmények és magas szintű szociális és egészségügyi egészségügyi védelmi szint, tehát nagyon ambiciózus célok ezek. Az ESA Plus tovább a jövőben meglévő alapokat, programokat kell, hogy egymással összekombináljon, e, és ezek az Európai Szociális Alap e, például, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, az európai segély alap a leg leginkább kiszolgáltatott személyeknek a foglalkoztatás és szociális innovációs program, illetve az egészségügyi program. Három cél. Ja, van ennek az össze kapcsolódásnak a koherencia javítása és a szinergiák javítása a komplementár, tehát egymást kiegészítő EU-s eszközök között, amelyek jobban támogatják az embereket, és a céljuk az emberek életminőségnek javítása. Aztán a rugalmasság erősítése, illetve annak lehetővé tétele, hogy a ciklus, a gazdaságpolitikai irányítás ciklusában jobban tudjon reagálni ez az alap a kihívásokra, és egyszerűsödjön a programozás és az adminisztráció. Aztán nagyon fontos változtatás a bizottsági javaslatban az, hogy az ESA Plus az európai szemeszterhez kapcsolódik, a tagállamoknak így a jövőben megfelelő az ESA plusz alapok megfelelő hányadát kell a kihívások megvalósítására félretenniük, de hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, illetve olyan kihívásokról van itt szó, amelyek az európai szemeszterben, illetve az ország specifikus ajánlásokban szerepelnek, de hát ebbe eléggé homályosan fogalmaz a bizottság. A bizottság bizonyos területeken az elvárásaimat nem éri el, és ezt el tettem az véleményemben, és a 29 módosító javaslatom van. Véleményem szerint az ESA Plus és az Európai Szemeszter összekapcsolódása az, illetve az ország specifikus ajánlások összekapcsolása aláása az ESZA természetét, amelynek a lényege az összekapcsolódása, a kohézió erősítése a régiók között. Ebben az összefüggésben néhány módosító javaslatot nyújtottam be, amelyek szerint a tagállamok függetlenül az európai szemesztertől és az ország specifikus ajánlásoktól továbbra is regionális stratégiákat finanszírozhatnak az ESZ-án keresztül. Az Európai Bizottság javaslatot javaslatából nem derül ki, hogy a tagállamok mennyi pénzt fordítanak, kell, hogy fordítsanak a szociális bevonásra, ezért véleményem szerint tisztázni kell azt, hogy ez a 25%, amely az európai szociális inklúzióra eh, kell, hogy forduljon, és további 2%-ot kell a leginkább kiszolgáltatott személyekre fordítani. Az ifjúsági munkanélküliség tekintetében szerintem több pénzt kell erre fordítani, ezért 10 15%-ra emeltem a e, volument, ezt javaslom, illetve azt javaslom, hogy a tagállamok az úgynevezett e, amelyekben a NIT e, kvóta az EU átlag alatt van, és mégis hat használják ki az ESA eszközöket az, az ifjúsági munkanélküliség elleni harcban a régiókban, amelyekben magasabb a nét arány, mint az EU átlag. Németországban például a NIT kvóta az EU átlag alatt van, de egyes régiókban, például Kelet-Németországban az átlag fölött, és az ESSA alkalmazása a kelet-német tartományokban nem lenne lehetséges, és biztos vagyok benne, hogy más olyan országok is vannak, ahol az országos átlag megfelelő, de mégis egyes régiókban kiemelkedően rossz a munkanélküliségi arány. Az egyik fő célom az, hogy a javaslat van a kultúra alapú en intézkedésekkel kiegészítsem ezt a javaslatot, az emberek mobilitását erősítsem, az iskoláhagyást csökkentsük, és az iskolai rendszerekbe való újra integrációt lehetővé tegyük, és a gyerekeket megvédjük a generációkon átnyúló szegénységtől. Még további módosító javaslatokat fogok benyújtani, de mivel nagyon időnyomása alatt voltam, nem tudtam minden szempontot figyelembe venni, és ezért még további módosító javaslatokat fogok benyújtani. Ezek inkább a következőkre koncentrálnak, kisebbségek, a képzési személyek, tanárok, tanári állomány támogatása, diversifikálása, a korra gyermekkori fejlesztés, az ESA eszközök alkalmazása, az Erasmusban való jobb inkluzió, még eddig nem sikerült tisztázni azt, hogy ezek a progr- ezeknek a programoknak a fogaskerékszerű összekapcsolódása hogyan valósulhat meg, aztán a sport szerepe a szociális inklúzióban. E, Ezen témák közül sokat felvetettek a kollégák is, illetve az érdek, érdekelt felek az első találkozónk során. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy ma, illetve ezen a héten egy második ilyen találkozót talá, tervezünk. Szeptember 4-én volt az első, elkiküldtük a, a meghívókat erre. Gondolom mindenki egyetért azzal, hogy javítani lehet még az Európai Bizottság javaslatokat, és ezért örülök és várom az önök hozzászólását, várom a további megjegyzéseiket, és remélem, hogy nagy egységben tudunk az Empel bizottság felé egyértelmű jelzést küldeni, azzal a reménnyel, hogy a javaslatunk, javaslatainkat az Empel bizottság figyelembe veszi, hiszen nekünk nagyon fontos kompetenciáink vannak. Köszönöm. Most az árnyék jelentéstevők következnek, és most az árnyék jelentéstevők közül csak ketten vannak itt, úgyhogy kezdjük is Evans asszonya. Zwei bis drei Minuten, bitte. Um, thank you, Chair. And thank Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm ezt a jó véleményt rendkívül jó ajánlásokat olvashatunk ebben, és ezek szignifikánsan javítják a bizottsági javaslatot. Természetesen vannak olyan javaslatok is, amik nagyon jók a bizottsági javaslatban, ilyen például az, hogy a fiatalokra próbálnak odafigyelni külön. Támogatom azt is, hogy 25%-át a forrásoknak közös menedzsment alá kellene helyezni a szociális inklúzió céljainak megfelelően, hiszen tudjuk azt, hogy mennyire fontos ezeknek a hosszú távú munka nélküliek vagy marginalizált közösségek tagjainak inklúzióját elősegítő politikákat támogatni. Természetesen a kultúra szerepét mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hiszen a kultúrához való hozzáférés a szociális kohézió egyik eszköze. Ahogyan hallhattuk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy az Erasmus Plus például hogyan működik, hogy ezek kiegészítsék az ISF Plus programot. Ezen kívül pedig arról szeretnék még beszámolni, hogy Velszben, a választókerületekben nagyon magas szintű finanszírozást kaptak bizonyos programok, és nagyon sikeresek is voltak ezek. Kifejezetten a What I Take szervezet, ami egy női hálózatból nőtte ki magát, és a nők esélyegyelőségét támogatja. Igen sikeres volt. Nagyon sok mindenre képzéseket adtak, hogy a nők hogyan tudnak vezetői szerepet betölteni, menedzsment ismereteket is megosztottak, tehát én erre nagyon büszke vagyok. Aztán a felsőoktatási projektekből is egy hálózatot alakítottunk ki, tehát tudom azt, hogy igen hatékonyak ezek a programok. Ezen kívül pedig nagyon örülök annak is, hogy még tovább építünk ezekre a programokra, és megpróbáljuk őket a jövő szempontjából még tovább javítani. Köszönöm szépen, Bilda asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. A bizottsági javaslat szerintem nagyon aggasztó. Miért mondom ezt? Azért, mert a kohéziós politika igen nagy szerepet ad a migránsok integrációjára, amelyeket harmadik országbeli állampolgárokként nevezünk. 25%-át a forrásoknak ő rájuk akarják szánni, sokkal több ez, mint például a fiatalok munkanélküliségére szánt 10%-os összeg. Azért is aggódok, mert a szociális alapot belefoglalják az európai szemeszterbe, és ezért a bizottság majd a migrációs politikákat majd büntetni tudja mm, a források megvonásával. Franciaország 2018-ban például már a munkaerőpiaci integráció kérdésében a körmünkre csaptak a migránsok integrálásának tekintetében, és állandóan pozitív megkülönböztetést akarnak velük szemben alkalmazni. Mint hogyha legalábbis mindez kőbe vésve lenne, az Európai Bizottság tehát mindenhol nyomást gyakorol a tagállamokra, Magyarországra például, amelyet már amúgy is a elmúlt plenáris ülésen is stigmatizáltak. Én szerintem ez teljesen elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Körbenézek, van-e más képviselő, aki szót szeretne kapni? Das ist Herr Offlin, bitte. Offlin úr. Egy percben. Uh, thank you. Yeah, uh, I just wanted to draw attention. I think it's a very Köszönöm szépen. Szerintem ez egy nagyon jó jelentés, kedves uh, elnök asszony, ugyanakkor ön utal arra, hogy uh, politikai uh, gyengeségek mutathatók ki az Európai Szociális Alappal kapcsolatban. Miután korábban az ECON szakbizottságban is dolgoztam, ezért ezt meg tudom erősíteni, mert a Drági úrral nagyon sokszor beszéltünk a híres nevezetes strukturális reformokról. Gyakorlatilag minden alkalommal arról beszéltek, hogy magasabb szociális szintű védettséget akarnak biztosítani, de a valóságban ez inkább pont az ellenkezőt jelentette, később érkeztek meg a nyugdíjak, aztán csökkentették az egészségügyi ellátás szintjét bizonyos országokban, mindez az eurónak köszönhetően. Tehát én azt gondolom, hogy a célok a szociális alappal kapcsolatban nem csak a strukturális alapokkal, hanem a makrogazdasági politikákkal is összhangba kell, hogy álljanak. Görögországot nagyon sokszor sújtották ezek a megszorító intézkedések, és ennek nagyon negatív hatása volt, főleg a fiatalkorúak vagy a fiatalok munkanélküliségi rátáját vizsgálhatjuk meg ebből a szempontból. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Szilvia Costa. Először is köszönöm szépen, szerintem ez egy nagyon jó, pontosan fogalmazó és mindenre kiterjedő jelentés, már csak azért is, mert például történik utalás arra, hogy az Európai Szociális Alap valamilyen szempontból szinte pillér értékűvé válik, és ugyanakkor 27%-át fogja kitenni az európai költségvetésnek, ez a jelenlegi 23%-hoz képest növekedés. Ezen kívül fontos azt is látni, hogy beintegráltak négy másik alapot ebbe, de reméljük, csak remélhetjük azt, hogy ezeknek az alapoknak a specifikus voltát nem kérdőjelezzük meg ezzel. Én remélem ezt, én ezzel kapcsolatban egy ajánlást is megfogalmaznék, mert nagyon fontos a specifikus voltát megőrizni a korábbi programoknak. Számunkra nagyon is aggasztó az, hogyha az Európai Szociális Alap szabályzatát alkalmazzuk például más alapokra, amelyeket sokkal egyszerűbb szabályzatok mentén és eljárásokkal lehet alkalmazni. Ezt remélem, hogy ez nem lesz így. Aztán másodszorban nagyon fontos azt is látni, hogy a nítek igényeire is odafigyeljünk, és definiáljuk azokat a kvótákat, amelyeket a tagállamok ezekre a szociális közösségekre akarnak költeni. Ugye itt főként azoknál a tagállamoknál jelent ez problémát, ahol az ifjúsági munkanélküliség a 10%-ot meghaladja. A NIT kategóriának tehát 10%-ot kívánunk adni, de vannak olyan tagállamok is, ahol nincs, tehát az egész államra kivetített mm, ifjúsági munkanélküliségi ráta nem haladja meg a 10%-ot, viszont bizonyos régiókban nagyon is meghaladja azt. Ne haragudjál, adjál még egy kis időt, mert szeretnék pontosabb fogalmazni. Tehát, hogyha ezen keresztül meg akarjuk engedni a tagállamoknak azt, hogy a rég, bizonyos régiók számára is alkalmazhassák ezeket az alapokat, akkor reméljük, hogy ezek nem további, tehát kiegészítő forrásokból származó források lesznek, hanem benne van már a szociális alapba kalkulálva. Köszönöm. Mielőtt kitérnénk erre a kérdésre, megnézem, hogy a bizottság szeretne, szeretne szólni valamit. Úgy látom nem. Akkor nézzük a kérdést magát. A javaslatban ugye az van, hogy bizonyos eszközöket csak akkor lehet alkalmazni, különösen az ifjúsági munkanélküliség terén, hogyha a NEET kvóta az EU átlag alap van. És eh, ugye most az van, hogy egy ország lehet összességét tekintve a kvóta alatt, de lehetnek olyan régiók, amelyeket különösen erősen érint az ifjúsági munkanélküliség, például strukturális problémák miatt. Úgy gondolom, hogy helyes és tisztességes, ha ilyenkor azt, azt mondjuk, hogy azért, mert az ország összességét tekintve a kvóta alatt van, ebben a régióban mégis, ahol tehát a kvóta fölött vannak, tehát nem lenne jó, hogyha itt az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére nem használhatnának forrásokat. Úgyhogy a tagállamokon belül egy regionális kiegyenlítést kell ilyenkor tenni. Meg lehet mondani, hogy azok a területek, ahol igen erős az ifjúsági munkanélküliség, azok a régiók igenis továbbra is igénybe vehessenek strukturális eszközöket. Még akkor is, hogyha az ország egésze a kvóta alatt van. Ez a tisztesség kérdése. Szerintem pontosan erre a problémára hozták létre a strukturális alapokat, a regionális kiegyenlítés érdekében. Helga, röviden. Azt megtámogatom, amit mondasz Pétra, a Petra. Tegnap Olaszország helyzetével kapcsolatban sokat beszélgettünk, és világos, hogy a dél ebből a szempontból sokkal rosszabb helyzetben van, mint az észak. És igazad van, általában államként, nemzetállamként, ha nézzünk egy országot, nem lehet azt mondani, hogy a bizonyos területeknek ne lenne más igénye. Azt hiszem, teljes mértékben elfogadom, amit mondasz, ilyenkor kell tudni lépni. Jó, köszönöm szépen. Nagyon örülök akkor annak, hogy további módosítók majd még beérkeznek, és úgy gondolom, hogy ezen a héten akkor az érintettek találkoznak, és talán még különböző ötletekkel gazdagíthatjuk a szöveget. 27-e, szeptember 27-e a módosítók benyújtásának határideje 16 óra, szavazni pedig november 8-án fogunk, az Ample pedig valószínűleg november 27-én szavaz mindenről. Úgyhogy látható, hogy nagyon szoros az idő beosztásunk, de, rá, de gondolom, hogy közösen megoldjuk. Köszönöm szépen szívből mindezt. Nézzük is akkor a következő másik napi rendi pontot, ami a négyes. Szavazás. Egy véleményről amit Bocskor kollega fogalmazott meg a kisebbségekre vonatkozó minimális normák az EU-ban. Ez egy kezdeményező jelentés, és Bocskor asszonyt kérdezem, hogy kíván-e bármit mondani, vagy egyből szavazhatunk. Jó. Akkor menjünk a szavazásra valóban. Nekem is ki kell kotorjam a saját szavazókártyámat, mint mindenki másnak a táskámból, ezért elnézést kérek. So. Nur eine kleine Sache. Ja, ich habe schon gehört. Alles klar. So, haben alle ihre Abstimmungskarten? Gut. Mindenkinek megvan a szavazókártyája, akkor az egyes kompromisszum igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Kilences módosító igen. Nem tartózkodás el, elutasítva. Tízes, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 13. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 14. Igen, nem, tartózkodás el, elfogadva. 15. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 23-as módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. 24 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 26 igen, nem, tartózkodás azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 7-9 arányban. 28-as igen, nem, tartózkodás, elfogadva 29 igen, nem, tartózkodás, elfogadva 30 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 31 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 32 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 35 igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kilences kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 42-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 43-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. 44-es igen, nem, tartózkodás. Ezt is szeretném ellenőrizni. A 44-esnél tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 6-10 arányban elutasítottuk. Ezt nem láttam. 45-ös, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 46-os, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 49-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás? Elfogadva. 55-ös módosító, igen. Nem. Tartózkodás? Elfogadva. 56-os, igen. Nem. Tartózkodás? Elfogadva. 6-os kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás? Elfogadva. 8-as kompromisszum, igen. Nem tartózkodás elfogadva. 96-os igen, nem, tartózkodás. Nem vagyok biztos a dologban, úgyhogy a 96-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 10-6-os arányban elfogadtuk. 63. Igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 64, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 65, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. 66, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. 67, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. 68, igen. Nem tartózkodás elfogadva. 69 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 70 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 126 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 77-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 78. A, 79, a 89-ig egy blogban tudunk szavazni róla? Jó, akkor tehát 77-től 89-ig amblok szavazás, igen, akkor viszont egyenként csináljuk az amúgy is gyorsabb. Tehát 77 igen, nem, tartózkodás, elfogadva 78 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Akkor most a 81-től 89-ig együtt 81-től 89-ig tehát igen, nem, tartózkodás elfogadva. 90 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosító 1-es a 91-eshez igen, nem, tartózkodás elfogadva. 93 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 92 igen, nem, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Tehát 92-re megnyitom a szavazást, lezárom. 8 hét arányban elfogadtuk. 95-ös. Igen. Nem. Tartózkodás. Ha nem emelitek fel a kis pracliaitokat, akkor nem látom. Még egyszer, tehát a 95-re megnyitom a szavazást. Lezárom. 9-7 arányban elutasítottuk. 98 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 7-9 arányban elutasítottuk. 97 igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem, ugyanaz a többség, mint előbb. 99 igen. Nem tartózkodás elutasítva. Százas igen, nem, tartózkodás elutasítva. 101 igen, nem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük akkor. Lezárom a szavazást. 9-7 arányban Szerintem ugyanazok az arányok. 102, igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 103, igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 104, igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 105, igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 106, igen, nem tartózkodás elutasítva, 107 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 108 igen, nem, tartózkodás el, elfogadva. A következő háromról nem szavazunk, mert megfogalmazás azonos azzal, ahogy az előadó megfogalmazta. 112 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 113 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 114 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 115 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 117 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 121-es, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 123 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 124 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 125 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 127 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 128 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 129 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 130 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 131 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 132 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 133 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 134 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 136 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 137-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. Most pedig a zárószavazás, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. 14 igen és 2 nem szavazattal nagy többséggel tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Möchten Sie noch was? Bitte, Frau Bott. Bocskorasszony? Köszönöm szépen. Néhány szót. Nagyon hálás vagyok a támogatásért, kedves kollégák, és azt, hogy megszavazták a véleményt. Nagyon fontos a téma azoknak a közönségeknek különösen, ahol kisebbségek is élnek az Európai Unióban, és eh, hálás vagyok, sőt az EU mentén, és eh, hálás vagyok eh, asszisztensemnek, Anikónak, kollégáknak, sokat dolgoztak a jelentésen. Fabien a titkárságról köszönöm, köszönöm a tanácsadóknak, az árnyék előadóknak, hiszen nagyon-nagyon jó az együttműködés. Köszönöm a konstruktivitást, a kiváló tárgyalásokat. Ja, vielen herzlichen Dank auch. Köszönöm szépen én is az igen jó munkát, hiszen az előadó, árnyék előadók és a titkárság mind kiválóan dolgoztak. Nagyon köszönjük. Nos, akkor ezzel So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen dann jetzt zu Tagesordnungspunkt 5. Der Vorstell az ötös napi rendi pont következik, kedves kollégák, a Kult Bizottság kérelmére a tematikus főosztály megbízásából és irányításával készült tanulmány digitális készségek a 21. században. Jó, és sok szeretettel köszöntöm nagyon figyelznom kell. A kiejtésemre nagyon nehéz nevet olvasok. Justina Vajkujtité Paszkauszki asszony. Sok szeretettel köszöntöm. sie kommt vom Institut für... Sok szeretettel köszöntjük. A Közpolitikai és Vezetési Intézetből érkezett Litvániából. Az elkövetkezendő három órában egy olyan témával fogunk foglalkozni, amely a rend eh, előkelő helyén foglal helyet. ez a digitális kompetenciák, eh, készségek eh, kérdése. És most a digitális készségekről szóló tanulmányjal kezdjük. Benyemi asszony és Dimitrov úr vannak itt a bizottság részéről, sok szeretettel köszöntöm őket is, és kérem majd, hogy a digitális készségekkel kapcsolatos agendájukat mutassák be, és aztán utána jössz egy kis kérdés-válasz rész, és utána a hatos napi rendi pont következik, és ezzel egy kerekképet kapunk erről a témáról. De mindenek előtt megadnám a szót a szakértőnknek, Vajkuti de Paskauske asszonynak. Elnézést kérek, nagyon nehéz kiejteni a nevét, de nyilván ön is így érzi magát, amikor nehéz német neveket kell kiejtenie. Meg is adom a szót, 10 percet tudok adni, nagyon örülök, hogy itt van. sok szeretettel köszöntök mindenkit. Justina Vajk Kutite hívnak, és üdvözlöm Önöket a, 21. Szá- a digitális készségek a 21. században előadásomon. Egy áttekintést adnék a jelentésről, Az Európai Bizottság elfogadta a digitális oktatás cselekvési tervet 2018-ban, a célkitűzések az eddigi az eddigi akadémiai szakirodalomnak és policy célkitűzéseknek az áttekintéséről van itt szó. Először is, ami a kihívásokat illeti, nem, volt eléggé, nem voltak eléggé összekötetésben az iskolák, az oktatók nem igazán tudják használni a digitális eszközöket, és ennek a hátterében még egy szélesebb körű probléma áll, nincsen megfelelő az oktatók számára készült praktikus, gyakorlati öm, oktatás, továbbképzés, és öm, a copyright kapcsolatos bizonytalanság is ö, probléma merült fel. A selfie önértékelési eszköz ez ennek köszönhetően egy hatékony digitalizációs stratégiát tudunk készíteni, akkor, hogyha tudják az intézmények, hogy melyek az, mik az erősségeik és mik a nehézségeik, gyengeségeik. A jelentésünk ajánlásaiban szerepel az, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, de strukturálisabb beszám, reformokra van szükség tagállami szinten, és ezért a azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság további információkkal, tényekkel támogassa a tantervek készítését ebben a témában. Aztán ugye a copyright kapcsolatos bizonytalanságokról is beszéltem. A, e, az oktatók és a diákok nem igazán tudták pontosan, hogy hogyan lehet használni a digitális e, tartalmakat, és a copyrightról további tájékoztatást kell adni, főleg most, hogy az új copyright irányelv e, életbe lép. A másik fontos kihívás csoport a digitális szolgáltatások hiánya, amelyeknek a lényege, amelyek a mobil diákok, a mobilis diákokat támogatják. Ebben az összefüggésben a cselekvési terv a következőt javasolja. Egy keretet kellene létrehozni a digitálisan tanúsított képesítések kiadásához, és a digitálisan elnyert készségek validálását is ebbe a keretben kellene kezelni. Az oktatási intézmények számára készített készítettünk eh, egy segítségnyújtást, mert nagyon más eh, helyzetben vannak, nagyon eltérő helyzetben vannak ezek az eh, intézmények. Egy további nagy kihívás a digitális cselekvési terv szerint az, hogy az európai munkaerőpiac el fogja veszíteni a versenyképességét, hogyha nem tudnak megfelelő eh, digitális eh, képességeket eh, közvetíteni, mind az általános képességekre, mind a modernebb képességekről van itt szó. Egy Európa szintű platformra lenne szükség a digitális egyetemi oktatás és van, és a megerősített együttműködést kell biztosítani e, ezen a területen. A mi jelentésünk azt javasolja, hogy ahhoz ilyen egyetemi együttműködési platformok pozitív oldalait meg kellene vitatni. Itt be kell vonni az érdekelt feleket. Egy esetleges szinergiákat kell feltárni más meglévő programokkal, főleg a már létező Erasmus program, Erasmus Plus programmal vonatkozva, amely már létezik és alkalmazásra került. Egy másik fontos téma a digitális cselekvési tervben az az alacsony média képességek a fiatalok és a gyerekek körül, között, illetve egy egy nemek közötti egyenlőtlenség is van, azzal kapcsolatban, hogy a lányokat nem annyira érdekli ez a téma, illetve az, az internet, egy kommunikációs technológia, az informatika, a tudományos, technikai, műszaki témák. A lányokat kellene ösztönözni pozitív modellekkel, pozitív példákkal, arra kellene őket ösztönözni, hogy ezen a területen igyekezzenek ők is a képességeiket fejleszteni. További stratégiára van szükség arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a, ezen a területen további előrelépést elérni. Egy stratégiai keretről van itt szó, amely ezeket a célkitűzéseket specifikus kezdeményezésekkel kötni össze, és ez a fontos téma így nagyobb elismerést kapna. Végül, de nem utolsó sorban, Említeni szeretném az előadásomban, hogy a cselekvési terv szerint szükség van a digitális oktatásra vonatkozó megbízható adatokra, mert egyelőre ebben az összefüggésben nincsenek elég eh, megbízhat, nincs elég megbízható adat. Egy referencia tanulmányt kellene készíteni, amely az elmúlt eh, év ICT oktatásban való előrelépését eh, és mainstreamelését vizsgálná meg az a PISA-ban egy új modult kellene felvenni, amely pontosan a digitális képességeket mérné, illetve a Big Data és a Learning Analytic kísérleti projekteknek is fontos szerepük lehet, hiszen ez komoly hozzáadott értékkel rendelkezhet az oktatásban. És természetesen továbbra is a bizonyítékokon kell bizonyítékokra kell alapozni eh, mind a két oldalon, hogyan lehet a big data eh, jobban kihasználni az oktatásban. A mi jelentésünk szerint meg kell, érdemes lenne megvizsgálni a közös eh, kutatási központ javaslatait ebben az összefüggésben. Megfelelő szerepekre van szükség, Learning Analytics pilotok kidolgozására, ki kellene, el kellene készíteni egy ütemtervet arra vonatkozóan, hogyan lehet a megfelelő gyakorlatokat kidolgozni, és meghatározni, hogy melyek azok az intézmények, amelyek a további együttműködést, hálózatban való együttműködést az érdekelt felek között irányítani tudják. Köszönöm szépen. El, ö, elnök, köszönöm szépen ezt a rendkívül célra törő előadást, és a munkánkban nyilván nagy segítségünkre lesz ennek a beszámolónak az eredményei. És most megadnám a szót a bizottság képviselőinek, és kérem Önöket, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy az Európai Bizottság mit tervezett a cselekvési tervével kapcsolatban, digitális oktatási cselekvési tervével kapcsolatban. Természetesen már belenéztünk ebbe az anyagba, de minden esetre nagyon hasznos az, hogy itt vannak a szakértők, és egy kicsit részletekbe mennek, és bemutatják ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, Dimitrov úr kezdi. Tessék, önél szó. Kettőjüknek 10 percet tudok adni. Kérem, osszák be. Tessék. Frau Kabravet. Köszönöm szépen, Kabravet asszony. Üdvözlöm én is az Európai Parlament képviselőit. Köszönöm szépen, hogy meghallgatnak a nyilvános meghallgat, meghallgatáson. A bizottság örül, hogy itt lehetnek és előadhat a képviselőknek a januárban elfogadott akciótervről. Röviden szeretnénk áttekinteni annak logikáját, a legfőbb prioritásait és lépéseit, majd átadom a mellettem ülő DG Ektes kolléganőmnek a szót. Nem, lep, nem meglepő, de hogy az Oktatás és Kulturális Kép- Igazgatóság képviselőjeként azt mondom, hogy a legjobb beruházás az oktatás, hiszen ezzel ösztönözzük a jövőbeni növekedéseket, és megfelelően fel, vértezzük az embereket mind a mai, mind a jövőbeni munkaerőpiaci kihívásokra. Az egyik legnagyobb kihívás a digitális átalakulás. Tudjuk, hogy a folyamatot nem tudjuk megállítani, és tudjuk, hogy mindez végig fogja kísérni azok életét, akik az oktatásügyben most részt vesznek. Nem szeretném elárasztani önöket statisztikákkal, de ez nagyon fontos ez az ábra szerintem. Azok, akik látják, azoknak mondom, hogy a, az okos telefonok penetrációja a 12-15 éves lakossági csoport körében. A gyerekek 83%-ának volt 2017-ben okos telefonja, ma már ez már 90% fölött van. Tudják, mit jelent ez? Emlékeztetném önöket arra, hogy 10 évvel ezelőtt nulla volt nagyjából ez a szám. Ez tehát a jelenlegi helyzet. Masszív penetrációt tükröz. A számokat az Egyesült Királyság adataiból vettük, ezt el kell mondanom, de hát ez sok európai országra, vagy más európai területre is igaz. A digitális átalakulás lehetőségeket teremt a munkaerőpiacon, de még nem tudjuk ezeket a lehetőségeket teljesen kihasználni. A térképen országonként ebben az ágazatban dolgozók arányait látják. Az összfoglalkoztatás Finnország, Svédországban ebbe a, az átalakuló ágazatokban az IKT-ra vonatkozik, és mégis a források alapján több mint a fele a jelenlegi állások számának nagyjából még üresen áll. Milyen átalakulás ez? Rengeteg lehetőséget kínál az oktatás számára is, a nyitott egyetemek, távoktatások mindenki számára elérhetők, és külön tartalom biztosítható azoknak, akik a szokásos tudáshoz nem férnek hozzá. A digitális oktatás csak akkor lesz teljesen befogadó, ha ezeket a technológiákat kihasználjuk. A az oktatásügynek nem szabad lemaradnia, és az intézmények, iskolák, egyetemek lépést kell, hogy tartsanak az internettel és gyors fejlődésével. Ez nem mindig van persze így. Jelenleg azt látjuk, hogy az oktatás és képzés a politikai program élén áll. Tavaly Göteborgban a szociális csúszon, csúcson a bizottság mind a vízióját, mind pedig a 2025-ig tartó oktatásügyi lépéseket meghatározta. A digitális oktatási akcióterv az egyik első kezdeményezés volt, amit ott bemutattak. Három prioritásunk van, és 11 akció. A három prioritás a technológia jobb kihasználás az oktatásban, a vonatkozó készségek, képességek és a jobb adatokhoz való hozzáférés. Szeretnék köszönetet mondani a tanulmány áttekintését megfogalmazó kollégának rendkívül jó volt ez. Mint mondtam, tehát ez egy közös kezdeményezés, nagyon sok főigazgatóság részt venne, a Digi Connect, e, Edu és Kult, de több más főigazgatóság is aktívan bekapcsolódott a munkába. Nagyon gyorsan a prioritásokról. Az egyes pillérben úgy látjuk, hogy jobban kell használni az oktatás és tanulás számára a technológiát, hiszen rengeteg lehetőséget kínál az oktatásra, tanulásra. Nem tudjuk még ezeket mind kihasználni. Bár az oktatási tartalomhoz való hozzáférés példanélkül álló, mégis gyakran alapvető elemek miatt megbukik, mint például a, a konnektivitás. Nagyon sokat kell még tegyünk ezen a területen. A második pillér a digitális készségek és képességek, és ezek fejlesztése, mélyítése. Kétség kívül a digitalizálódásra egyfajta folyamatosan változó, fejlődő kompetencia alapra van szükség. Tudjuk, hogy ötből egy fiatalnak nincsenek alapvető digitális készségei, a, míg a munkahelyek 90%-ánál ezekre szükség van. Tehát csak a matematika, matematikai készség nem elegendő már. Tudjuk, hogy a jövőben, nem túl távoli jövőben, teljesen más készségekre lesz szükség. Azt is tudjuk, hogy a tech ágazatnak csak 15%-a nő. Ez egy újabb probléma a digitális készségek területén. A diák lányok, női munkavállalók a területen, tehát még rosszabb helyzetben vannak. Az utolsó prioritás pedig az oktatás képség, képzés jobb adatokkal való ellátása a helyszíneken. Nos, ez a harmadik pillér, és az ezzel kap, ehhez kapcsolódó lépések teszteléssel, próbával, kísérletezéssel bővülnek, olyan dolgokkal, amiket e területen korábban nem tettünk, és az eredményeket pedig az oktatási rendszerekbe kell betáplálni, becsatlakoztatni. Most megint röviden néhány lépésről beszámolnék, és aztán átadom Fabriciának a szót. Ez az akció sorozat, amit az úgynevezett selfieként önértékelési eszköz az iskolák számára a rövidítés angolul. A selfie eszközt tavaly indítottuk el egy mintaprojekt keretében, hivatalosan október 25-én indul a program. Már teszteltük tehát, és több mint tíz országban mintaprojektként ellenőriztük az iskolák digitális készség vagy képesség lehetőségeit mérte fel. Hogy hogyan tudják az iskolák ezen a területen a saját képességüket, készségeiket holisztikus átfogó módon felmérni és tervekkel tovább fejleszteni, mint mondtam, ez évben fog majd elindulni. A második dolog, amiről röviden még szólni szeretnék, az az, hogy a digitális vállalkozási kép- képességeket különösen a diák lányok számára erősítsük. Ez egy külön terület. Több lépés van a digitális és vállalkozói készségek a lányok, kislányok, kislányok számára általános és középiskolákban. Nem csak szerepmodellekről van itt szó, hanem az, hogy a lányoknak a, a az aspirációit, vágyait is irányítsuk a területeken már sikeres nők életével, munkájával. A másik terület pedig a mesterséges intelligencia és analitikai tanulás. Itt a gépi tanulás alkalmazásáról van szó. A, a munkahelyi megüresedéseknél ez a crawling adatok, amelyeket aztán vissza tudunk majd csatlakoztatni az, egy, az egyetemek számára azoknak, akik az egyetemi tanmende, tanrendeket, tan, tantervi tartalmakat dolgozzák ki, hogy ezek közelebb álljanak az iparnak a tényleges igényeihez, és átadom a szót Patriciának. Thank you very much. Köszönöm szépen és még egyszer köszönöm szépen, hogy odafigyelnek a digitális kérdésekre. Nagyon fontosak ezek az ajánlások, és mindig jó megvizsgálni harmadik szemmel a, ezeket a jelentéseket. Nézzük meg most azt, hogy a konnektivitás és a humán faktor hogyan valósul meg általában a tagállamokban, és aztán nagyon részletes információk következnek majd a digitális társadalomra vonatkozó indexben, ahol gyakorlatilag tagállamra lebontva a konnektivitás és a penetrációs szinteket állapítottuk meg. Ami a cselekvési tervet illeti, itt az egyes díja következhet. Nos, hát itt gyakorlatilag az, hogy az iskolákban jelen, jelen legyen a széles sávú internet, az nagyon fontos, mert különben nem lehet a gyerekekhez, tanulókhoz elérni. A iskola, a, Európában 18%-a az iskoláknak nincsen internetes kapcsolata. Nagyon fontos tehát a figyelemfelhívás, és ezeknek az iskoláknak lehetőségeket kell biztosítani a jelenlegi pénzügyi kereteken belül ezeknek a, tehát a konnektivitás eléréséhez. Ezen kívül pedig az Európai Szociális Alap is fontos, amely szintén biztosíthat forrásokat ezekre a tevékenységekre. Van egy hálózatunk, amely a szélesávú internet kompetenciákra specializálódott, és ott általában webinárokat és mindenféle más programot is szervezünk. Ami az iskolákat illeti, nagyon fontos, hogy a hátrányos helyzetű területekre figyeljünk oda, és a következő pénzügyi kereten belül itt lesz a Connecting Europe Facility, ami a gigabyte konnektivitást fogja biztosítani az iskolákban is. Tehát néhány szóban összefoglalva, ez mindenképpen egy olyan terület, amelyre állandóan oda kell figyelnünk. Most nézzük meg a hatos célkitűzést. Nem tudom, hogy esetleg a kollégákat érdekli -e egy ilyen kitűző, ez egy nagyon érdekes kis kitűző, és ez a kedvencem. Azért is az, mert itt egy alulról táplálkozó folyamatról van szó, egy olyan mozgalomról, amely egész Európában jelen van, és idén október 6 és 13 között fogjuk megrendezni a rendezvényeinket. Az a célunk, hogy az iskolák 50%-át elérjük 2020-ra, és lehetővé tegyük az iskolák számára azt, hogy valamelyik tevékenységben részt vegyenek a Coding Week, tehát a programozó hét során. Ez egy nagyon fontos eszköz, és a gyerekeket, vagy akár a felnőtteket is felhasználóból aktív cselekvővé teszi. A Code Week, tehát ez a programozási hét mindenki számára nyitva áll, és majd lesznek olyan szlájdok, ahol azt láthatjuk, hogy hogyan lehet hozzáférni a szükséges információkhoz, forrásokhoz, profi szinten, ezek mindenki számára hozzáférhetőek, és aztán van egy térkép is, amelyen keresztül monitorozni tudjuk online ezt az egész folyamatot. Tehát kérjük, hogy mindenki figyelemfelhívó kampányba kezdjen, mert nagyon fontos az, hogy ezeket a code week-eket meghonosítsuk. Ilyenkor általában a találkozón mindenki narancsárga trikót visel, és megpróbáljuk ellepni a egész Európát. Tudom, hogy nincs túl sok időnk, és lehet, hogy önök kérdéseket se fognak majd tudni feltenni. Úgyhogy nézzük azt, hogy mik a kihívások. Hát már a címből is látszik, hogy rengeteg dologot gondolhatunk kihívásnak. És milyen válaszokat tudunk adni ezekre a kihívásokra? Hát egyrészt azt, hogy figyelemfelhívó kampányokra, eseményekre van szükség, a biztonságos internet használat például egy ilyen terület, idén februárban már Maria Gabriele indított egy programot ezzel kapcsolatban, tanárok, fiatalok, szülőket kell elérnünk, és aztán itt van a Back to School kampány, amely szintén nagyon fontos, mert itt az online tevékenységekről és az ottani szerepvállalásról eshet szó. Novemberben a Internet for You verseny lesz egy, még egy fontos esemény. És aztán végül, de nem utolsó sorban, itt van a nők és az internet kérdése, ez nagyon fontos szívügye a biztosnak. Van egy stratégiánk is erre vonatkozólag, és megpróbáljuk azt megvizsgálni, hogy hogyan fejlődik, hogyan halad ez a program. Reméljük, hogy októberben egyébként majd ezt is meg tudjuk jelentetni. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen... Köszönöm szépen. A két bizottsági képviselőnek, Dimitrov úr és Minini asszony, most egy kis kérdés-felelet kör lesz, és mivel nincsenek olyan sokan itt a képviselők közül, most nem kell annyira formálisan megadni a szót először az árnyékrendestőrnek, és utána frakciónként, hanem kérem mindenki nyugodtan jelentkezzen, esetleg a többen jelentkeznek, akkor először az árnyék jelentéstevőknek adok szót. A, sajnos még a jelentés készítője még nincs itt, de reméljük, hogy délután megérkezik. Pingpong módszerben járunk el fel lehet tenni a kérdéseket, kérem konkrétan mondják meg, hogy kihez teszik fel ezt az adott kérdést, és aztán meghallgatjuk a választ. Először is Rodriguez asszony jelentkezett. Tessék, öné a szó. Próbáljuk meg két percben. Thank you, Cher. I'm going to speak in Portuguese. Köszönöm, portugálról fogok beszélni. Szeretném, hogyha tehát nagyon figyelmesen meghallgattam ezeket a prezentációkat, és köszönöm szépen az elhangzottakat. Ami Justina prezentációját illeti, én 2015-ben foglalkoztam egy olyan jelentéssel, amely pontosan ezzel foglalkozott, hogy a lányokat hogyan lehet az oktatási rendszeren keresztül bevonni ebbe a folyamatba. Tehát igenis is foglalkoztunk már ezzel a problémával, a lány tanulók, a lány diákok kérdésével, akik nem igazán érdekelt vagy vonzott sem az informatika, sem általában a tudományos tárgyak. Mit gondol ön arról, hogy a tudományos vagy a tudományegyetemeken, főként a technológia területén mi a helyzet? Hát az informatikusok általában inkább fiúk, ugyanakkor Vannak olyan területek, területei is az informatikának, amelyeken talán egy kicsit kiegyensúlyozottabb a helyzet. Mit gondol ön a kvóták kérdéséről ebben a szektorban? És aztán lenne még egy kérdésem, amely a nyolcas jelentéshez is, vagy a nyolcas cselekvéshez is tartozik, vagy ehhez kapcsolódik a bizottság részéről. Én jelentéstevője vagyok a szocialista frakció részéről ennek a kérdéskörnek, és ezért kértük azt, hogy egy ultraperiférikus régióban található két egyetem válaszokat adjon, visszajelzéseket kaptunk tőlük, és elolvasva ezeket a dokumentumokat, az derült ki, hogy egyáltalán az, az egyetemeken meg se jelenik ez a kérdéskör problémaként. Tehát nekik igaziból csak nagyon általános benyomásaik vannak mindenről. Nem arról van szó, hogy mondjuk úgy, hogy a bizottság ne tenne semmit, nem ezt akarom mondani, én csak annyit mondok nagyon egyszerűen, hogy ezek az üzenetek nem feltétlenül jutnak el ilyen specifikus kontextusokba. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek a cselekvések a mindennapi pedagógiában is megjelenjenek, és hogyan lehetne elérni azt, hogy ezek a fiatalok majd felnőttként magasabb szintű digitális kompetenciákkal rendelkezzenek. Köszönöm szépen. Az első kérdés, hogyha jól értettem, a szakértőnkhöz szólt az első kérdés, úgyhogy meg is adom a szót. Uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy általánosabb jellegű megjegyzés volt. A konkrét kérdés arra vonatkozott, hogy a digitális oktatásra vonatkozó cselekvési terv a bizottság részéről hogyan valósul meg, és hogy ez a felsőoktatásban hogy jelenik meg. A kutatásból az is kiderül, hogy ugyan nagyon sok leány ICT és STEM projekteket követ még az általános iskolában, de aztán később nincsenek igazán pozitív szerepmodellek vagy a tanárok sem, vagy egy, általában a környezet nem ösztönzi őket arra, hogy ebben a szektorban tevékenykedjenek. Még mindig az a sztereotípia az uralkodó, hogy ez a fiúknak való terület, és, ők, és a lányok ezért más fajta tanulmányokat választanak. Ugye szó volt arról is, hogy a kisebb, tehát a kisebb korosztályokban gyakorlatilag azonos a lányok és a fiúk digitális kompetenciája, de később valahogy ez még sincs így. Nos, hát az a nagy kérdés, hogy ez a gender gap, ez miért, vonat, miért alakul ki? Köszönöm. Vielen herzlichen Dank, Herr Dimitrov, Frau Benin. Köszönöm szépen. Dimitrov úr, Pelini asszony, ki szeretne válaszolni? Tessék, Dimitrov úr. Köszönöm, Rodriguez. Allow me to start with a general comment on the... Asszony, a kérdést. Engedje meg, hogy az általános megjegyzésekre utaljak, és aztán majd megpróbálok arra a kérdése is választ adni, hogy hogyan tudjuk mindezt monitorozni, és hogyan tudjuk megjeleníteni az osztálytermekben is. Először is a szubszidiaritás kérdésére hívnám itt fel a figyelmet, és valóban én vagyok az első, aki ezt hangsúlyozni szeretném, mert valóban ezt figyelembe kell venni. Ezt az egész kérdés, az oktatás, az bizonyos szubszidiaritás alá tartozik, biztos, hogy nagyon sok tagállamból hallhattunk már hasonló megjegyzéseket, például a Bundesrátban is az a vélemény fogalmazódott meg, hogy ezek fontos kérdések, de hát az ő általuk megfogalmazott ajánlásokat is nagyon komolyan vesszük, igyekszünk legalábbis. Egy kicsikét máshogy közelíteném meg ezt a kérdést, hogy vajon miért neveztük el így, miért cselekvési tervről van szó, hát ez különböző cselekvésekre bontható le. Az egyes cselekvések lehet, hogy nem konkrétak eléggé, vagy nem eléggé jól definiáltak, máshol túlságosan szűkek, de hát azért vannak ezzel kapcsolatos aktáink vagy dokumentumaim, amikben mindez le van írva pontosan. Nem tudom, hogy ezeket a dokumentumokat megkapták-e az egyetemek, de én azt hiszem, hogy ez a csomag részét képezi mindenképpen. Most az, hogy hogyan jutunk be az osztálytermekbe. Hát először is nagyon világosan kell fogalmaznunk azzal kapcsolatban, hogy vajon mi feladatunk-e, hogy oda bejussunk. Hát mindenképpen a selfie program és a bevált gyakorlatok cseréje kapcsán ez elmondható. Tavaly volt egy kísérleti tervünk is, több mint 60 ezer tanár és a diák vett részt a kísérleti tervben. Ezért is mondtuk azt, hogy a cselekvési terv végéig egy millió személyt szeretnénk bevonni ebbe a folyamatba. Tehát vannak itt nagyon konkrét cselekvések is, amik pontosan arra vonatkoznak, hogy hogyan valósulhat mindez meg osztálytermi keretek között. Mi reméljük, hogy szép lassan ez majd inspiráló erőként fog hatni más tagállamokra is. Ami pedig a felnőtt képzést illeti, másoktól is hallottuk már, más érintett felektől, hogy ez probléma. Mi konkrétan a formális iskolákra és a felsőoktatási intézményekre próbálunk most koncentrálni. Nem az élethosszan áttartó tanulás ennek a programnak a célközönsége, ez persze nagyon fontos lenne attól még, de itt most, miután 2020-ig kell kifejtenünk egy programot, és ugye nem tudjuk, hogy a következő MFF-ben mi lesz ennek a folytatása, ezért nem tudtunk mindenre odafigyelni, hanem inkább csak egy konkrétabb szeletére a problémának. Köszönöm szépen. Jó lenne, hogyha mindenki röviden szólna hozzá, mert kifutunk az időből. Perhaps just to read. Akkor csak azt ismételném meg, hogy valóban nagyon komolyan veszi a biztos a digitális piac átalakulását, a, ennek a harcnak az élvonalán vagyunk. Három fő tengelye van a stratégiának, a, a nemi alapú sztereotípiák leküzdése, ez nyilvánvalóan az egyik, és az oktatáshoz tartozik nyilvánvalóan. Még ezt nem zártuk le, de talán az is fontos, hogy nincsenek egyértelmű karrier alternatívák sem etéren a lányoknak, úgyhogy ezen dolgozunk, ösztönözzük a lányokat, arra bátorítjuk, hogy a digitális képzésüket erősítsék, és az ICT 2018 a Nők a digitális világban címmel, ez egy nagyon fontos kezdeményezés is volt. A másik pedig a vállalkozói szellem. Van, van már egy hálózat, a női vállalkozók, vagy vállalkozó nők hálózata. A közelmúltban pedig egy felhívást küldtünk szét a vezérigazgatók számára, hogy nyilatkozzanak online arról, hogy támogatják és ösztönzik a nők digitális világba való csatlakozását. Tehát kis lépések sorozata ez, és azt reméljük, hogy együtt azonban eredményesek lesznek. Köszönöm szépen, Malina úr. Ön is próbáljon meg két percben, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm, Petra. Véletlen egybeesés. Most voltunk a Silicon völgyben. És azt hiszem, hogy jobban, elég jól felkészültünk. Nagyon érdekes. Az Apple központjában szinte ugyanezt a, az előadást hallottunk. A, kicsit más a szóhasználatot, digitális vállalkozásról beszélnek. Érdekes, mást vártunk de ők azt arról beszéltek, hogy egyrészt mit tesznek már az oktatásnak ezen a terén, és az az érzésem, hogy ők előrébb vannak, mint minden más kormány, a saját, az, a kormányuk, az Európai Bizottság. Úgyhogy nem tudom, mellesleg ugyanilyen arányokat, ugyanilyen százalékokat mondanak a munkavállalók, 40 százaléka, 90 százaléka a, a jövő munkáknak digitális ismereteket követel majd meg, de még nem tudjuk milyeneket, mindenféle kliséket ők is mondtak. Mellesleg bemutattak egy akadémiát is, és az akadémia felmérése alapján úgy mondták, hogy nincs nagy különbség a lányok és a fiúk létszáma között az egyetemeken. Nem tudom, hogy hogyan, hogy igazságosabbak a felvételék, nem láttam semmit erre vonatkozóan a részletek helyett azt szeretném megérteni, hogy tisztában vannak-e, vagyunk-e azzal, hogy minden erőfeszítéseink ellenére, vagy azzal párhuzamosan van egy másik folyamat, amit a magáncégek, a vállalkozások visznek. Olyan messze le vagyunk maradva tőlük legalábbis abban az értelemben, hogy a megfelelő mennyiségű embert biztosítsuk számára, hogy még nem is várnak semmit eh, már el az iskoláktól. Azt mondják, hogy eh, jó, 10% a hivatalos struktúrákból, oktatási struktúrákból eh, jön, és akkor mi majd kezdem, megteszük a szükséges lépéseket magánvállalkozásokon, saját maguk létrehozzák a maguk oktatási struktúráikat. Ha ezeket meg megnézzük, azt nem akarok csúnya lenni, de hát ezek azért jogszerűtlenek, és mégis rendkívül hasznosak és jobbak, mint amit mi csinálunk. Ez a paradoxon. De látom, hogy már letelt az időm, úgyhogy nem megyek be további részletekbe. Ki szeretne válaszolni? Benini asszony. a valóságot a maga formájában írta le. És ha ezen túlnézünk, a formális oktatás országos, regionális nyilv, szinte nyilvánvalóan tovább megy a maga útján, ez tagállami hatáskör. De a digitális készségek és a digitális készségekkel felszerelt vagy felvértezett munkavállalók a vállalatoknak a, a, az érdekes alapja. Ugye az amerikai példát említette, Amerikában gyakran az a probléma, hogyha kiképzik a munkavállalóikat, akkor öm, olyan száradékokat kell elfogadniuk, amelyel kvázi megtiltják nekik, hogy egy versenytársukhoz átmenjenek. Határozottan vizsgáljuk ezeket az eseteket is, és ösztönözzük a tudásátadást a magán és az állami ágazatok között. Ez a Digitális Európa programnak a része ezt javasoltuk, és valóban a, a legmagasabb szintű technológia alkalmazása a kiberbiztonság mellett, és a készségek szempontjainak figyelembevételével, megfelelő interakcióval, együttműködéssel, a kompetencia központokkal, amik tagállamokban vannak az ágazattal, a szakértőkkel, és a technológia alkalmazása is ennek része. A bizottság igenis komolyan veszi azt, és látja, hogy az ipar fejlődését és a technológiai fejlődést a össze kell kapcsolni a készségek fejlesztésével. Köszönöm szépen. Helga Tröpül. Köszönöm szépen Petra, köszönöm én is az előadást, a prezentációkat. Ott folytatom, ahol Malinov kollégám befejezte. Én is ott voltam a Silicon Valley-ben a delegációban, és eh, teljes mértékben a kaliforniai digitális kapital, eh, kapitalizmus, illetve a digital, digitalizációnak a, a fejlettsége volt az, ami eh, fontos volt. Legalább tíz évvel előttük járnak e tekintetben, legalább. Úgyhogy Értem, hogy szükség van a digitális oktatási akciótervre, szükség van az EU szintű tudatosító kampányra, az online biztonság, a kiberhigiénia és a média képesség. Igen, ezt valóban erősíteni, javítani kell, de ha önt hallgatom, akkor az az érzésem, hogy a, a, a, az, hogy készek legyenek valóban mindezt megtenni, vagy a felfogás, az nem felel meg annak a helyzetnek, amit a múlt héten látunk. És akkor most vannak a kérdéseim. A MOOCs-ról beszélt, ez a, az, on-leave, az online kurzusokról. Már tíz éve beszélünk róla, és én úgy tudom, hogy azt mondanám, hogy mindig is a továbbképzésre van szükség, a, digitál, a diákok digitális készségeinek továbbképzésére, amihez persze jó tanárok is kellenek, hiszen a diákok fontos, hogy a, a analóg készségek és digitális készségek, digitális eszközök egyáltalán legyenek, de nem szabad az igazi, a, a, a húsvér embereket el, elfelejteni. Tudják-e ezt? Ez az első kérdésem. A másik pedig sigetnünk kell, mégpedig nagyon. Mert amikor ha megnézzük Apple, Facebook, Google, Airbnb, Netflix, eh, a Stanford Egyetem, Berkeley, a civil szervezetek eh, és a, a technológiai eh, óriásokból való kimaradóknak a, a számát megnézzük, akkor azt is látjuk, hogy persze ezek a, a, a Berkeley, meg a Stanford, ezek elit egyetemek, de ők egészen szoros kapcsolatban működnek együtt a vállalatokkal abszolút világos politikai és vállalkozói felfogást is tanítanak. Ez is a tanulásban benne van, és Európában ez nincs, szerintem ez a probléma része. Valóban fontos, hogy átképezzük, továbbképezzük a munkavállalókat, diákokat. Ezt a verseny miatt is meg kell tenni. Viszont az is igaz, hogy akkor, amikor a digitális stratégiáról beszélünk, akkor figyeljünk, figyeljünk a kihívásokra is. Eh, Harari, most könyv, eh, könyvet most olvasom a 21 eh, tanulság a 21. Száma, századra, biztos éve, ismeri ezt. A biotechnológia mit jelent az emberekre? Mit, kell, mit tudunk mondani a mesterségesen intelligenciáról? Világos mint ez Világos volt a Stanfordi Egyetem oktatóinak, professzorainak, hogy minden adat lesz. De mit teszünk annak érdekében, hogy az emberek készek, képesek legyenek majd ehhez az óriási adathoz hozzáférni, azzal kell, eh, kezdeni valamit, és ezt a problémát nem is említette. És ha az, Euró- az EU stratégiáról beszélünk, akkor szerintem egy kicsit nagyobb képet kellene festenünk. Köszönöm szépen. Kérem, lehetőség szerint röviden válaszoljon. Igyekszünk. Hogy igyekszünk-e? Hogyha összehasonlítjuk mindezt az Apple, Netflix, stb. Hát persze nehéz az összehasonlítás ezekkel a cégekkel, hiszen ők az élen járnak, és ott is maradnak. A viszonyítási alap szerintem szélesebb kell, hogy legyen és a befogadóság, a befogadásnak, a mindenki hozzáférhetőségének a szempontjait is nézzük. Nem akarok a mögé bújni, hogy sokkal előrébb vannak, mint mi, egyetértek az ön értékelésével. De öt év után a bizottság azt kívánja mondani, hogy még a e területen nincsen kezdeményezése eltéren, és azt próbáltuk, hogy ennél ambiciózusabbnak, átfogóbbnak kell lenni. 2018 a kollégium vagy a testület munkájának a közepén van, lehet, hogy nem a legjobb időzítés, de talán mégiscsak a jövő magjainak elvetésekor mindenre figyelni kell. Fontos ez, és biztos vagyok abban, hogy a következő bizottság mindezt még komolyabban fogja venni. Ami pedig a tanárok kérdését illeti. Sok példát lehetne említeni a DG Kult és Edu munkájából. Egyet szeretnék. A több mint 400 ezer főt tömörítő IT platformról a digitális platformokat gyűjti ez össze, már tíz éve és egyre nagyobb számmal dolgozik. Azt nem tudom, hogy elég gyors, de van, dolgozik működik, és még többet szeretnénk belőle csinálni. A Stanford stb. kapcsán említett együttműködés. E, európai példák is vannak erre, például az Európai Innovációs és Technológia Intézet, ami a vállalkozásokat és egyetemeket összehozza bizonyos területeken. Ilyenfajta nagyon szoros együttműködés nálunk is van, de ha azt kérdezi, hogy van-e többre szükség, akkor igen talán nem olyan mértékben van még jelen ez az összekapcsolódás, mit szeretnénk, de már van. Hadd tegyem a következőt hozzá. Ha most túlnézünk az Európai Oktatási Akcióterven, akkor azt is látni kell, hogy azok a kérdések, amelyeket önök felvetnek, a, a DigiConnect éppen vizsgálja professzorok bevonásával, szakértőkkel, vállalkozókkal. Két magas szintű csoport van erre, az egyik a, a jövő munka, a, tehát a digitalizáció hatása a jövő munkájára, hiszen ez, ez egy óriási kérdés, ezt a munkát jövő márciusra fejezzük be. A másik pedig a, a, az új technológiák implikációi. Úgy gondolom, hogy mindaz, amit felvetett, az valóban foglalkoztat minket, bár még nincsenek határozott válaszaink, de dolgozunk rajta. Köszönjük szépen! Akkor most eh, a Közpolitikai és Vezetési Intézet eh, igazgatójának adom meg a szót, eh, Vajtikú Pau Kaskénak. Sok mindent nem tudok hozzátenni, de hogyha megnézem kutatási szempontból ezt a jelentést, valóban magasabb és fejlettebb készségekre van szükség. A saját kutatásunkból azt láttuk, hogy a digitális oktatás akcióterve a fejlett készségeket vizsgálja. Talán nem a vállalkozások szempontjából annyira, hanem inkább a kutatáséból. Azt néztük, hogy hogyan lehet a, a, az állampolgárokat a tudományba bevonni, a nyitottabb tudományba, a felsőfokú intézményekbe készségeket bevinni. Ez nagyon fontos, ezzel egyetértek, és a vállalkozások és a felsőfokú intézmények közti kapcsolatot is ugyanígy jelentősnek tartom a kutatás szempontjából is. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez is asszony. Köszönöm. Szeretnék én is köszönetet mondani azokért az, el, az előadásokért, amelyeket hallottunk. Úgy gondolom, hogy a szélesávú hozzáférés nagyon fontos különösen az olyan választókörzetekben, mint az enyém, ahol nagy vidéki területek vannak, és már régóta ígérik a helyi és nemzeti hatóságok, hogy ez majd meg lesz. Lesz gyógyír, de hát még mindig vannak olyan területek, ahol egyszerűen nincs gyors, szélesávú hozzáférés, pedig ez kritikus. A könyvtárak szerepe, a nők szerepe, Viszont, ha lehet, én a hozzáférés kérdésével kapcsolatban szeretném a következőt felvetni. Nyelvek. a múlt plenárison elfogadták azt a jelentést, amit én írom, és a digitális korban a nyelvi technológiák kérdésével foglalkozott, és azt látjuk, hogy bizonyos nyelvek kis számban dominálnak az online szolgáltatásokban és az interneten. Különösen az általános iskola szintjén, ha egy olyan nyelvet használunk, amit a kisgyerekek nem értenek, akkor még ha a technológia meg is van, használható, egy akkor sem feltételezhetjük, hogy már mindenki tud hozzá elég jól angolul. Úgyhogy ez egy probléma. De egy nagy lehetőség egyben. Um, Google-ek nincsenek még az EU-ban, pedig lehetnének, talán lesznek is a jövőben. Gondolom a bizottság majd ezt is lelkesen figyelemben kísérni a digitális készségek keretében, hiszen ezzel ösztönözhetjük a gazdaságot és az oktatást. Köszönöm szépen. Dimitri úr, a biztosom nagyon komolyan veszi ezt a szempontot, és az az eszköz, amit említettem, a selfie, októberben indul, és minden európai nyelvre lefordítjuk. Teljes mértékben látjuk, hogy mennyire fontos, hogy legyenek ilyen eszközök, különösen az oktatási intézmények számára, és minden lehetséges nyelven fontos, hogy használható, elérhető legyen. Köszönöm. Kosta kollega. Köszönöm szépen ezt az érdekes tanulmányt, a kutatást, és az egész cselekvési terv bemutatását, amely számunkra rendkívül fontos. Én meg vagyok győződve róla, hogy legalább három nagy kérdéssel kell foglalkoznunk. Az első, nos hát én magam is részt vettem abban a delegációban, amely a Silicon Valley-ben járt az Egyesült Államokban, és ott a két dologra is rájöttünk. Az egyik az az, hogy mind a hardware, mind a szoftver, mind a digitális forradalom tekintetében az elmúlt tíz évben felgyorsultak a dolgok, úgyhogy nekünk az igazi stratégiánk hát nagyon késve érkezett meg, finoman szólva. A másik dolog, amire rájöttünk, de egyébként itt igaziból inkább kicsit megnyugodtam, nem a szabályokra vonatkozik ez, hanem inkább azzal kapcsolatban, hogy azért alapvetően az emberek tudják azt, hogy itt az internet milyen kihívásokat rejt magában. Nem tudjuk azt, hogy tíz év múlva az emberek milyen, tehát milyen munkahelyek lesznek. Valahogy tudni kell kezelni a, azt, hogy nem lesznek bizonyosságok, úgyhogy nagy kreativitásra van szükség a jövő generációk szempontjából, az applikációkat ismerni kell, és a tanárokat kell oktatni. El kell vetnünk azt az eredeti gondolatot, hogy mindig csak a technológiára gondoljunk, és hogy a fiatalokból induljunk ki. Nagyon fontos az, hogy ennek tudatában legyünk, nem csak a fiatalok szintjén kell hatnunk, hanem az oktatók, a tanárok szintjén is. Ami a digital divide-ot illeti, nos hát valóban a lányok perspektívába kell, be kell építeni a lányok perspektívájába a digitális kérdéseket, de hát itt azért helyi szinten nagyon nagy a generációs szakadék is. Erre talán jobban oda kellene figyelni ebbe az egész programban. A másik pedig a coding, tehát a kódrendszer vagy a, a programozás tanítása, ez nagyon fontos, és nagyon jó is, erre oda vagyunk, tehát erre rá fókuszáltunk, a selfie is egy ilyen program, de azért mégiscsak kritikus gondolkozásra van szükség, és pontosan kell látnunk azt is, hogy milyen környezetet is jelent jelenleg az informatika, ehhez pedig jobban oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan tudnánk anticipálni a jövőbeli fejleményeket, és nem mindig csak igazodni a ahhoz, ami történik. És ezzel le is zárom a dolgokat. Én nagyon remélem, hogy olyan digitális eszközök is rendelkezésre fognak állni, amelyek a mobilitást is támogatják, a fiatalok és a tanárok esetében egyaránt, tehát itt a konnektivitás és a digitális eszközök alkalmazását szeretném, hogyha jobban oda tudnánk erre figyelni, és ezzel kapcsolatban kérdésem, hogy hol tartunk. Köszönöm. Thank Dimitrov úr, Benini asszony, akkor én. Köszönöm szépen Koszta asszony a megjegyzéseket. A, a kódolás és az entitások kérdése nagyon fontos hadd mondjam azt, hogy ez is készség. A számítógépes gondolkodásról szoktunk beszélni. Ennek különböző szintjei, mélységei vannak, de logikát, a a kódolásnak az alapelemeit tartalmazza. Tehát kutatunk is e területen, próbáljuk felmér, megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet a jövőben keretbe foglalni ezeket a változó digitális kép, készségeket a megosztottsággal kapcsolatban. A generációk közti különbség. Egyrészt, másrészt pedig a hátrányos helyzetű csoportok kérdése. Valóban, a, van még egy szempont. Vannak olyanok, akik nem tudják, hogy mit kezdenek, mit csinálnak a technológiával. Van egy híres idézet, talán Szilikonvölgyben hallották, a fogyasztó a termék bizonyos vállalatok számára. Ezt kell biztosítani, ezt kell tudnunk garantálni, hogy ez ne történjen meg. Hogy legyen tudás, legyen betekintés, hogy fiat, különösen a fiatalok, akik ott lógnak az idő, idejük nagy részén a mobilon, mobiltelefonon, tudják, hogy mit osztanak meg, mit csinálnak. Ez egy nagyon fontos szempont, és egyre fontosabb lesz az idők során. Szerintem itt be is fejezem, mert tudom, hogy szorít az idő. Again, megint csak, amiről önök beszélnek, ez, ezzel szembenézünk minden nap. Ami a programozást illeti, igen, erre koncentrálni kell. Először is a tudatosságot kell erősíteni, és ne úgy tekintsenek erre a kérdésre az emberek, mint amit megtanulhatatlan és soha nem fogják érteni. De egyesek azt mondják, hogy néhány év múlva a programozás már nem is fog létezni. Amikor a technológiáról beszélünk, akkor mindig nagyon oda kell figyelni arra, hogy a legújabb technológiáról beszélünk, nem maradjunk el a közoktatás, a közhatóságok, minisztériumok számára elengedhetetlen a megfelelő reagálás, és nem engedhetjük meg, hogy ez Európa versenyképességének útjában álljon, az iparral együtt kell megtalálni a válaszokat a kívásokra. Köszönöm. Köszönöm. Tessék, Justina, egyszerűen csak Justinának fogom nevezni. Uh, thank you. I think uh... This uh, question was more from... Köszönöm szépen ez a kérdés. Inkább a policy perspektíva szempontjából merült fel, hogy az Európai Bizottság mit tesz ezen a területen. Én csak arról tudok beszélni, amit a kutatásban eh, találtunk, a eh, digitális eh, kutatási tervben. Ami számomra érdekes volt, az az volt, hogy a cselekvési terv stratégiai előretekintést is tartalmaz, a digitális cselekvési tervnek ez a része nagyon fontos. Talán tovább kellene ezen gondolkodni, hogy ez a stratégiai előrelátást hogyan lehet jobban kidomborítani, és az európai lakosságnak megfelelő digitális, olyan digitális eszközöket a kezükbe adni, amit valóban, amire szükségük van. Tehát itt elég pozitív fejleményeket látunk. De további kutatásra van szükség, további előrelátásra, hogy lássuk, hogy mi lesz a közeljövőben, vagy 5-10 év múlva. Köszönöm szépen, Billasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a meghívottaknak. A cselekvési terv, illetve a kutatás, amit bemutatnak, mindenféle pedagógiai trenddel eh, áll elő, mint például a programozás megtanulása, ami nagyon divatban van az Egyesült Államokban, nem gondolom, hogy ez annyira nagy, nagyon eh, szükséges lenne. Na, magas szintű persze eh, informatikai tudásra van szükség, de ugyanúgy nagyon fontos lenne nagyon jól képzett sebészeket is alkalmazni. Ezek nem, nem szabad általánosítani ezeket a programozási kurzusokat más tantárgyak kárára. Floridában például azt mondták, hogy aki programozáson vesz részt, annak már nem kell idegen nyelven tanulni. A programozás így a matematikát kiválthatja, hogy ott, holott a tantev már amúgy is túlterhelt. megvárjuk, hogy mit kínálnak az európai iskolák, ezeknek sosem voltam túlságosan híve. Melyek azok a javaslatok, amelyek integrálnák a programozást, mely szinten a tantárba és mely más tantárgyak kárára. Másodszor pedig nem félnék el attól, hogy ezek a tantárgyak, vagy ezek a programozás amúgy is már elavult lesz akkor, amikor a diákok már a munkaerőpiacára belépnek, amikor a mesterséges intelligencia vehet át semmi, mind, nagyon sok feladatot. Dimitrov úr? Köszönöm szépen a kérdését. Említette, hogy egyes tantervben szereplő tárgyak mm, esetleg kikerülnek a tantervből, ha jól értettem a kérdését, azért, mert a programozást be kell szuszakolni. Mi nem ezt látjuk a tanulmányainkban. A jól integrált informatika vagy számítástechnikai kurzusok más tantárgyakban segítségükre lehetnek a diákoknak. Például a, az idegen nyelvek tanulásában. Nyilván nagyon sok különböző applikáció és eszköz van, amelyekkel sokkal gyorsabban és könnyebben meg lehet tanulni a nyelveket. Nem vagyok tudatában ennek, nem ismerem ennek a, ennek a kutatásnak a hátterét, amit említett Floridával kapcsolatban, hogy más tantárgyak kárára akarnak programozást bevezetni. A második kérdését nem teljesen értettem, hogyha ezt megteszi, hogy meg is métli, az nagyon kedves lenne öntől. Igen, nem félnek, nem féle attól, hogy ami addigra, mire a diákok lezárják a tanulmányaikat és a munkaerőpiacra belépnek, eh, már elavult a tudásuk, amit szereztek a, kurza, a kurzuson a mesterséges intelligencia fejlődése miatt is. Igen, igen, tudatában vagyunk ennek, és látjuk, hogy e- ilyesmi történik, de nem tudom, hogy mi mit tehetünk azon kívül, mint hogy jobban felkészülünk arra, ami jön. Nagyon sok bizonyíték, nagyon sok kutatás készül ezzel kapcsolatban, egy McKinsey kutatás például ezzel a veszélyel kapcsolatban, abból indulnak ki, hogy körülbelül a különböző képességek 30%-a 10 év múlva teljesen megújul. Tehát nem igazán tudjuk ezt a helyzetet elkerülni. A kérdés az az, az hogy hogyan tudjuk ezt csillapítani, ezeket a hatásokat, hogyan tudunk felkészülni erre, mert elég komoly kihívások ezek. Ennek tudatában kell lennünk, és inkább felkészülni kell rá, ahelyett, hogy megpróbálnánk elmenekülni előle. Köszönöm szépen. Végül, mondja az elnök, egy konkrét kérdés és egy megjegyzést is tennék, amit talán a következő fordulóban, a második fordulóban még kifejthetünk. A konkrét kérdésem a következő. Önök beszéltek arról, hogy nincs elég munkaerő, jól képzett munkaerő, főleg az IKT területén. Nagyon sok területről hiányoznak a szakemberek. Tudják-e, hogy ezek a szakértők vagy hozzáértők inkább egyetemi, akadémiai területen, vagy nem ezen a területen találhatok, meg. Németországban a hiány a nem egyetemi, vagy nem tudományos területen áll fenn, tehát a gyakorlati szakemberekből nincs elég. Mit lehet tenni ennek az problémának a megoldására, a szakképzésben. Másodszor a digitális képességek számomra ez több, mint a programozás. Én azt gondolom, ahhoz, hogy egy algoritmust értékelni tudjak, ahhoz nem kell tudnom nekem ezt megírni, csak tudnom kell, hogy mi áll -e mögött a digitális képességek és a média kompetencia nem függe össze a nem műszaki területekkel is. Tehát tudnom kell, hogy mi, hogy, hogy működik a dolog. Nem kell, hogy képes legyek magam programozni ezt, de tudnom kell, hogy milyen mechanizmusok állnak-e mögött, és tudnom kell, hogy hol milyen érdekek merülnek fel, és hogyan tudom a helyest a helytelentől megkülönböztetni elnézést, hogy ilyen egyszerűsítve fogalmazok. Azt gondolom, hogy erre jobban lehetne koncentrálni, és nem csak a műszaki technikai eh, programozási készségekre. Tehát végeredményben ez nem más, mint a kritikus gondolkodás lehetősége. Köszönöm szépen ezeket a fontos záró kérdéseket. Ami az első kérdést illeti, hogy ami a magasan képzett személyeket illeti, hol van a hiány? Hát nem az egyetemi vagy akadémiai területen, hanem a a gyakorlati szakemberek területén. A németországi tanulmányok megfelelnek az európai, eh, az európai helyzetnek adatmenedzsmentet, eh, open access, eh, open science készségek, ezek azok, amik az egyetemi területen esetleg még erősíthetők, de amúgy egyébként a gyakorlati szak, szakemberekből van hiány, tehát a nem nem a tudományos, nem az elméleti területen, hanem a gyakorlati területen. A startupok beindítói, többi. Ennek persze köze van a szakképzéshez, és mit kell tennünk ennek javítása érdekében? Nos, a cselekvési tervben kitérünk a szakkép szakképesítésre, szakképzésre, de még tovább mehetnénk. A második kérdését illetően én egyetértek az ön értékelésével, e, valóban nem csak a programozási képességekről van szó. Az egyik eszköz, amit megpróbálunk elérhetővé tenni, ez a digitális készség keret, és ez leírja azt, a, digitális készségek különböző részeit, a logika használatát, az olyan eh, készségek használatát, amelyekről eh, tanultunk a programozás során, de a metakognitív eh, készségek is itt szerepelnek, amit megosztok, azt azzal visszaélhetnek-e, vagy rossz célokra használhatják-e ki. A, kritika, a kritikus gondolkodás, a média e, e, írás tudás, a média megértése, amit hallok az érdekelt felektől, az az, hogy egy átfogó és koherens megközelítést kell alkalmazni ezen készségek esetében. Lehetőleg röviden, ha lehet, ami a gaz gazdaságunk átalakulását illeti, ennek nagy kihatása van a készségekre, az elvárt készségekre. Tudjuk, hogy ez folyik, nem tudjuk, hogy milyen mértékben fog ez megvalósulni. Olyan embereket kell bevonzanunk, akik a digitális eszközök alkalmazásával, interakciójával kiismerik magukat. Ami, van egy ilyen ösztöndíjunk például, amit pontosan erre a célra hoztunk létre, hogy le, hogy működjenek ezek a rövidtávú programok, hogy bevonzuk ezeket a szakértőket, gyakorlati szakembereket. Ami az algoritmus példát illeti, ami az átláthatóságot illeti, az algoritmus átláthatóságát illeti, ez abszolút a radarunkon van, és ezt most éppen vizsgáljuk. Köszönöm szépen, megadom a szót vendégünknek. Köszönöm szépen! Én is szeretnék kitérni a digitális készségek kérdésére, és a bizottsági kollégáknak igazat adok, egyetértek velük a, nem csak arról szól a digitális készség, hogy hogyan dolgozunk a kompjúterrel és hogyan kell programozni. Ugyanez érvényes az oktatásra. Amikor a digitális cselekvési tervről beszélünk oktatásban, már nem csak az oktatásról beszélünk, egy szélesebb körben kell ezt megvizsgálni, digitális gazdaság, aztán a nagy cégek szerepe az oktatásban. Azt hiszem, hogy ez a cselekvési terv a digitális készségeket számos perspektívából mutatja be, nem csak a technikai perspektívából, hanem egy szélesebb perspektívába kell ezt helyeznünk. További lépésekre van szükség, de meg kell néznünk a kontextust, amelyben a digitális oktatás szerepel, nem pedig izoláltan tekinteni Ez nem csak azt, hogy az oktatás és az oktatók munkája hogyan folyik, hanem sokkal szélesebb körben működik ez, érdekelt felek mozognak ebben a szélesebb dimenzióban. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen ezt az első, nagyon izgalmas eszmecserét. Köszönöm Dimitrov úrnak, Dibenini asszonynak, Vajkutite Peszkauska asszonynak, nagyon szívesen látjuk Önöket, nyugodtan maradjanak itt közöttünk, de helyet kell cserélniük, <laughs> ugyanis ide várjuk azokat a vendégeinket, akik a meghallgatáson vesznek részt, és azt reméljük tőlük, hogy további érdekes szempontokat hallunk. Nyugodtan maradjanak itt, hallgassák az előadásokat és a vitát. Most pedig kérem, hogy Mark Durando fáradjon ide, aki az Európai Schoolnet exekutív igazgatója, Kis Ilona, a 2020 könyvtár képviseletében van ő itt, és Dom van aki jelentéstevő a régiók bizottságából a digitális oktatás témájában. Remélem, hogy mind a hárman itt vannak. Thank you. ohne große Umschweife. Nagy, mindenféle nagy kitérők nélkül folytatjuk. Mindenkit sok szeretettel köszöntök még egyszer, és kezdjük is Durando úrral, aki az, a European School Nets igazgatója, és a kollégák, akik még nem látták ezt, nekik mondom, hogy itt Brüsszelben van egy digitális osztályterem, amit, a digitál, amit az Európai Schoolnet létrehozott. Én ezt megnéztem nem régiben, és tényleg érdemes oda ellátogatni, hogyan fog kinézni az iskola a jövőben, azonban az is mai iskolákban még nem ilyen a helyzet, ugyanis hogyha felkeresem az iskolákat az én régiómban, akkor hát ugyanolyan az osztályterem, mint 40 éve volt, amikor én felálltam az iskolapadból, és talán ez nem annyira jövőbe mutató. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy Durandó úr itt van, és várjuk, hogy ő hogy látja, hogy fog az oktatás a digitális időszakban kinézni, hogyan kell kinéznie ön, hogy képzeli ezt, tessék. Hány perc? Many thanks for... Uh, nagyon szépen köszönöm. Kedves elnök asszony, nagyon örülünk annak, hogy eljöttek és hogy itt bemutathatjuk azt, hogy a digitális technológiák hogyan járulhatnak hozzá az innovációhoz és általában az oktatás kérdéséhez. Először is szeretném elmondani azt, hogy mit is jelent az, hogy innováció. Mindenki tudja, hogy az oktatási rendszereink a tanításon, a kurikulumon és az értékelésen alapszanak, gyakorlatilag mindenhol Európában. Természetesen vannak az iskolával kapcsolatos vízióink is, és az innováció leginkább a pedagógiára vonatkozik, de talán a technológiára is. Hogyha megvizsgáljuk a pedagógiát, akkor tudjuk azt, hogy milyen, hogy miben gondolkozhatunk az iskolán belül és kívül, ami pedig a technológiát illeti, egyre kevesebbet kell még a centralizált oktatási rendszerekben is az osztályteremben töltenie, mert a technológián keresztül ez máshol, máshol is hozzáférhetővé válik a tudás. Természetesen egyre több a nyílt forrás, és itt vannak a szerzői joghoz kötható köthető kérdések a kompjúterhez, az internetes hozzáféréshez viszonyítva mindezt, az innováció kérdését is figyelembe kell vennünk, de ugyanígy az infrastruktúrát a cloud computingon keresztül, a magas vagy a szélesávú internet, a biztonsági kérdések, de vannak itt más dimenziók is az innovációval kapcsolatban. Konkrétan arra gondolok, hogy hogy néznek ki a helyszínek, tanulás terei, és ennek is, ez is kölcsönhatásban van minden mással. Nézzük meg most az ellentmondást, a paradoxont. Természetesen nagyon sok változás van a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban. A tanárok persze azt kérik a gyerekektől, hogy legyenek kreatívak és együtt dolgozzanak, és nagyon sok iskolában ez már így meg is valósul. De azután mégiscsak a diákoknak továbbra is mm, külön-külön kell beszámolniuk arról, hogy mit tudnak, és pacsorokban ülnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt azért még sok mindent meg kell változtatnunk, és el kell gondolkodnunk azon, hogy a jelenlegi rendszerben mennyire hatékony a tanulás, és, hogyan, és mennyire hatékony az értékelés főként. A pedagógia és a technológia kölcsönhatása szempontjából azt kell megvizsgálnunk, hogy mi az, ami, melyik irányítja melyiket, Természetesen, hogyha a pedagógiát megfelelőképpen definiáljuk, és hasonlóképpen ö, gondolkodunk a pedagógiáról is, akkor a digitális technológia megjelenését is figyelembe kell vennünk, abból a szempontból, hogy mit teszünk a diákokkal és a tanárokkal. Ők milyen hatással vannak egymásra. Nem lehet a technológiát a tanároktól elválasztani. Csak a tanárok és a technológia együtt tudnak lényeges különbséget felmutatni, úgyhogy különböző szinten kellene megvalósítani a tanárok továbbképzését a technológiával kapcsolatban. Most pedig nézzük meg azt, hogy az európai, eh, az European School Nets mit is tesz ezen eh, tevékenységek elősegítése érdekében. 34 eh, oktatási minisztérium vesz részt a munkánkban, segítjük az ő munkájukat, és mindazokat is, akik a tanítás átalakításában tevékenykednek. Nagyon fontos a hálózatunk számára az, hogy adatokkal szolgáljunk az innováció és az oktatás területén, hiszen erre tudnak aztán a minisztériumok majd politikai koncepciókat, illetve tanterveket kidolgozni. Fontos a gyakorlati kérdések figyelembevétele is, és ezen kívül az, hogy az innovatív tanítást és tanulást kell támogatnunk. Elég sok adatot tudunk gyűjteni rengeteg tanulmányt végezünk, a Digi Connect is kéri tőlünk az adatok begyűjtését, úgyhogy rengeteg projektünk is van ezzel kapcsolatban, az Erasmus Plus programon belül, valamint a minisztériumokat ezzel tudjuk támogatni. Aztán nézzük meg, hogy hogyan tudjuk támogatni, segíteni az iskolákat és a tanárokat. Itt három nagyobb hálózatot említenék meg több mint 600 ezer tanárt tudunk elérni, és több mint 2 millió öm, diák 180 ezer iskolában kapcsolódik be a, ebbe az egész öm, szervezetbe, hálózatba. Itt van még a STEM Alliance, amely egy PPP projekt, és az Európai Bizottság is részt vesz benne, itt a jobb internet a gyerekekért program megvalósítása a cél. A harmadik dimenzió az arra vonatkozik, hogy hogyan is néznek ki a jövő tantermei. Hat évvel ezelőtt létrehoztunk az európai iskolák hálózatában egy jövő is, vagy osztályterme projektet. Ez egy inspiráló közeg, nem egy futurisztikus terület. Szeretnénk, hogyha meglévő technológiák felhasználásával lehetne ezt megvalósítani. Több mint 30 vagy 40 különböző laboratórium alakult már ki Európa szerte, és velük természetesen együttműködünk, és bekötjük őket a hálózatba. Az európai tanároknak is rengeteg oktatást, képzést szervezünk. Ez természetesen nem elég az, hogyha ide hívjuk Brüsszelbe a tanárokat, hanem a múkokon keresztül a tanárok ingyenesen hozzáférhetnek bizonyos kurzusokhoz, főként a pedagógia terén való innovatív megközelítésekhez. A mi hálózatunk már 20 éve működik, és mint ilyen, az egyik feladatunk az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy melyek azok a területek, ahol tennünk kell valamit. Négy területet találtunk, az egyik a ma és a holnap skilljeire vonatkozik, főként a digitális kérdésekre, programozás rendkívül fontos ebből a szempontból. A második terület az új innovatív oktatás, pedagógia, ez az új tanárok képzésére is vonatkozik, de a meglévő tanárok továbbképzésére is. A harmadik az egy egész iskolarendszerre vonatkozó változásokat elősegítő program, a formális és a nem formális tanulás közötti átjárhatóságot szeretné támogatni. És végül pedig az Innovation at Scale amely pedig az innovációra vonatkozik a pedagógián belül. Az előző panelon belül lehetett azt látni, hogy rengeteg eszköz áll a rendelkezésünkre, itt van a selfie, vagy, a, vagy más is említhetnék, nem is ez a probléma. A probléma az az, hogy az ökoszisztéma hogyan hat az iskolákra. Nagyon jó iskoláink vannak, de mégis rengeteg feladat van ránk, hogy a tanárok és a gyermekek vagy a diákok szintjére le tudjuk vinni ezeket a programokat, és elérjük őket. Ami a hálózatot illeti, itt megint csak nagyon fontos az, hogy aktív és felelősségteljes polgárokká váljanak az emberek, a média, a digitális literácia, vagy ismeretek, és az állampolgári ismeretek is ide tartoznak és aztán a különböző kérdéseket nem szabad összekevernünk, szükségünk van a mesterséges intelligencia fejlesztésre, ugyanakkor ez egy nagyon magas szintű tudást igényel, de a fiataloknál a másik oldalon, ez a másik vetülete a kérdésnek, egy alap képzést kell adnunk a digitális képességek megerősítésének érdekében. A kettőt nem lehet egyet, egy megközelítéssel megoldani. Aztán van egy másik probléma, a kapacitásépítés a tanári karban. A tanárok nélkül semmit se, semmire se jutunk. Ők azok, akik az iskolákban a változásokat elő fogják idézni, és ezért kell odafigyelnünk a tanárok továbbképzésére is. A harmadik dimenzió az új tanulási területekre vonatkozik, arra, hogy hogyan is kívánjuk megszervezni a, a teret az iskolákban, és a technológia hogyan tudja segíteni az interakciókat. Persze nem csak a technológia az egyetlen újdonság, be kell kötni az iskolákat a szélesebb értelembe vett hálózatokba, vagy a társadalomba, és a fiatalok tudományos pályákra való irányításában is elő kell járnunk. Nagyon fontos ezért a rugalmas új terek kialakítása. És az utolsó a Scaling Innovation. Ebben a tekintetben rengeteg országban 4 vagy 5 ezer iskolában, több mint 16 országban indítottunk be kísérleti terveket, ez nagyon jól működött, úgyhogy ebből azt a következtetést vontuk le, hogy ezt azért akkor szélesebb körben lehetne alkalmazni. De mégsem olyan egyszerű ez, mert itt igaziból nem az a probléma, hogy az eredményeket át tudjuk adni, hanem az, hogy az eljárást, a folyamatot át lehessen adni. És végül pedig és ez az utolsó szlájdom, a digitális technológia nagy lehetőség arra is, hogy a gyakorlatot megváltoztassuk, ezért fontosak a pontos célok kidolgozása, integrálni kell az ICT eszközöket a pedagógiai megközelítésben minden érintett fél számára. Ez természetesen a politikai döntéshozókra épp úgy vonatkozik. A második elem a digitális átmenet, támogatása, ez pedig a Whole School Approach részét képezi. Végül pedig a kutatások, a tudományos eredmények felhasználása a gyakorlati oktatásban. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor lemaradunk. Új értékelési kritériumokat kell kidolgoznunk, reflektív megoldásokat kell támogatnunk, és végül a prezentációm végeként azt szeretném elmondani, hogy alapvetően két célunk van az oktatási rendszerrel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy a gyerekek, a fiatalok szeressenek tanulni, és a tanárok pedig szeressenek tanítani. Köszönöm. Ja, Nagyon köszönöm. Input Köszönöm az első hozzászólást, és akkor nézzük. Először a másik két hozzászólást és a kettőt egészben fogjuk megbeszélni. Üdvözlöm Kis Ilonát, aki a Lesnunschreiben alap, brüsszeli alapítvány munkatársa. Tudjuk, hogy a könyvtárak ma már szóba kerültek, a digitalizálás e, során rendkívül nagy szerepet játszanak, és erről szeretnénk az ön 10 percében is hallani, kisasszony. Thank you very much. Um, really, thank you very Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt lehetek. Um, Köszönöm, hogy a könyvtárak, és itt vannak, Ilonának hívnak. Egy fantasztikus programon dolgozhatok Brüsszelben, az Európai Uniós közkönyvtárakkal foglalkozunk. A közkönyvtárak és azok szemreme, azoknak milyen szerepe lesz az oktatási igények kielégítésében, különösen a digitális eh, ismeretek, alapvető digitális ismeretek, kritikus készségek az információfeldolgozás során és az úgynevezés eh, digitális készségek belépési szintjében olyanok számára, akik már nincsenek iskolában vagy nem eh, dolgoznak, de a számukra a közkönyvtárak alapvető szerepet tölthetnek be. Mi is nyomon követtük a különböző jelentéseket és kutatásokat, a digitális oktatási tervet, eh, Turmaszony jelentését. Egy, egyet is értünk vele, valóban fontos, hogy a nem formális és informális oktatásra alapvetően figyeljünk az Európai Uniós intézkedésekben, hiszen ezek kiegészítik a hivatalos oktatási rendszerek eh, fejlesztését is. Sokan tudják, ismerik ezeket a statisztikákat, Kív- fantasztikus dolog az, hogy ma még mindig az EU állampolgárok 50%-a nem rendelkezik a legalapvetőbb digitális készségekkel. Ez azt jelenti, hogy azok, akik ugyan tudja, az emberek nem tudják, hogy kell használni a számítógépet, nem tudnak online menni, a legegyszerűbb dolgokat nem tudják használni, és ez az a lakossági réteg, akiket kimondottan ki tud szolgálni a közkönyvtár hálózat. A közkönyvtárak megváltoztak az elmúlt húsz évben. elnök azt mondta, hogy akkor, amikor az ember bemegy ma egy osztályterembe, akkor egészen másfajta gyerekek vannak. Ez tulajdonképpen a közkönyvtárakra is igazak, hiszen drámai változások, alapvető változások vannak. 65 ezer közkönyvtár van az Európai Unióban, mindegyik ingyenesen látogatható, és a többségében ingyenes a kölcsönzés is, több mint 100 millióan látogatják a közkönyvtárakat évente Magyarországon, eh, bocsánat, Európában. És folyamatosan változik a funkciójuk, szolgáltatásaik. A prezentációban felhasznált képeket egyébként a saját munkatársaink végeztek, e, készítettek európai közkönyvtárakban. A könyvtárakban az látható, hogy egyre nagyobb az igény a látogatók részéről a, hogy seg, arra, hogy segítsenek nekik alapvető digitális készségekben. Meg kell, hogy mondjuk, hogy ezek ugye brit adatok, de szóbeszédből tudjuk, hogy az Európa minden könyvtárára igaz lenne. E, igaz, persze nagyon jó lenne, hogyha lennének átfogó adataink, arra vonatkozóan, hogy a látogatók nap, naponta milyen, hány ilyen jellegű kérést adnak. Ilyenek a készségek, leg, a kérések leginkább a, városok, a különböző városokban és könyvtárakban. Nyilván kihívást jelent a könyvtárosok számára is mindez. Úgyhogy forrást kell biztosítani annak érdekében, hogy ők is ki tudják szolgálni az egyre változó igényeket. Ha nem tudják, a kisebb könyvtárakban, ahol mondjuk egy ember van csak, akkor ott felmerül a kérdés, hogy hova fordulhatnak ezek az emberek, akik itt nem kapják meg a segítséget. Nem tudom, hogy mondanom kell de tízből egy európai alacsony vagy nulla olvasás és íráskészséggel rendelkezik. Nyilvánvalóan nekik a digitális készségeket sem lehet megtanítani, de mind a kettőre szükség van. A digitális készségek eh, a, nem csak az időseket érintik, bár eh, ők a közkönyvtáraknak a tipikus látogatói. Nagyon sikeres programokat valósítottak meg több EU országban is. Menekültek, bevándorlók, eh, az írásolvasás tudással küzdködő gyerekek megsegítésében. A könyvtáraknál a legfontosabb az az, hogy a saját közönségükre tudjan, közönségükhöz tudjanak igazodni, és ebben, ahogy mondtam, kult szerepet játszanak a könyvtárosok. A könyvtár a virtuális és a fizikai világ csodálatos találkozóhelye. A digitális tapasztalatokat meg lehet szerezni nagyon gyakran egy középületben. Hiszen nagyon sok embernek még nincsen otthonról erre lehetőségük. Hadd mutassam meg ezt a képet önöknek, ami az új Helsinki Városi Központi Könyvtár. December elején nyit a könyvtár, egy rendkívül futurisztikus, modern közkönyvtár, amit már eleve úgy terveztek meg, ami külön, több mint 2000 Helsinki lakos ötlete alapján állt össze, arra vonatkozóan, hogy hogyan működjön, mi legyen benne. Ez egy példa arra, hogy milyen legyen egy közkönyvtár, nem poros kis termekből álló hely. Már nem. A, az önök bizottsága számára úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy elmondjuk, ugyanúgy, mint a bizottságnak és a különböző EU testületeknek is, hogy mennyire fontos, hogy egyre nagyobb támogatást kapjunk. És ez meg is van, és ez csodálatos. De konkrét eszközökre is szükségünk van ahhoz, hogy az alapvető digitális tanulási készségeket biztosítani tudjuk. Fel kell tudnunk szab- szabadítani az Európai Szociális Alap pot a képzésre, finanszírozásra, és a, a lakosság számára könnyebb hozzáférést kell tudni biztosítani. Egyelőre még túl bonyolult a finanszírozás több szempontból. Az Önök Bizottsága és az új választásokat követő új bizottság és szakbizottság gondolom, hogy majd előre tudja vinni a közkönyvtárak ügyét is. Bizonyára sokan látták már ezt a képet, csak szeretném emlékeztetni önöket erre. Fontos, hogy milyen alapon működnek a könyvtárak, mindenki számára hozzáférés biztosítani kell. Ez az alapvető értékünk. A közkönyvtárak 2020 az a kód, amelynek keretében az Európai Parlamentben fogunk tartani majd egy napot, szeretném, ha önök is eljönnének, és látják, megláthatják, hogy mi mindent tesznek a könyvtárak, a digitális készségek és a mindenki számára való elérhetőség érdekében. Mm, kíváncsian várom, vannak-e kérdéseik? Köszönöm. Köszönöm szépen én is, hogy betekintést adott ebbe a nagyon fontos területre, és abba, hogy milyen fontos szerepet játszanak a folyamatban a könyvtárak. A vita megkezdése előtt szívből ö, üdvözlöm még Dominico Bacontát, aki a régiók bizottságát képviseli. E kapcsolódik tulajdonképpen a könyvtárakról szóló előadáshoz, hiszen ő a helyi és regionális szint szerepéről beszél milyen szerepet játszhat, kell, hogy játszon a digitális képzésben. Ön a Régiók Bizottságának digitális képzés akcióterve jelentésének előadója. Izgalommal várjuk az összefoglalóját. Bábár Kata úr. Hát először is köszönöm szépen az elnök asszonynak és az Európai Bizottságnak is Tömeverárd asszonynak is a munkáját, hogy meghívott a mai napra. És egyébként szerintem ez egy nagyon érdekes összehasonlítás lesz majd, hiszen a régiók bizottságánál nem sokára el fogjuk fogadni a plenáris ülésen azt a cselekvési tervet, amely a digitális oktatásra vonatkozik. Külön szeretném Szilvia Kosztá képviselőt is köszönteni hiszen ő is részt vesz a munkában. Nos, hogy is kezdtük a munkát a régiók bizottságánál, már márciusban megindult a munka, és úgy tűnik, hogy október közepén ezt a rendkívül fontos véleményt végre el fogjuk tudni fogadni. Ez főként a helyi önkormányzatok munkájának szempontjából, akár a megyék vagy régiók elnökeinek szempontjából, vagy a polgármesterek szempontjából is, hiszen mi vagyunk a résztvevői az régiók bizottságának. Bologna óta indult, indítottuk el ezt a régiót, ezt a projektet, és megpróbáltuk az oktatás fontosságát, a szólásszabadság, a tolerancia, a kutatási szabadság és a kutatók, illetve a diákok szabad mozgása olyan alapértékek, amelyek az európai társadalomban már nem megkérdőjelezhetők. Nagyon hosszú egyébként ez a vélemény, és én csak néhány gondolatra fogom felhívni a figyelmet, azokra, amelyeket a legfontosabbnak gondoltam. Fontos a digitális források okos felhasználása, el kell kerülni a bullyingot, vagy a sextortiont, Sajnos a játékfüggőség is egyre inkább pusztít az interneten keresztül, és aztán hát itt van a digitális munkához köthető stressz is valamint a különböző fóbiák, amik azzal kapcsolatosak, hogy esetleg valamiből kimarad valaki. Fiatalok és gyermekekre kell odafigyelnünk, mert ők a kritikus gondolkozást, az ők kritikus gondolkozásukat kell továbbfejlesztenünk, és média szempontból is fel kell készítenünk a jövőre. Persze sok az aggály is. Az egyik probléma az például az, hogy a tanári kar és általában a tanárok képzését is komolyan kell vennünk, nagyon fontos ebből a szempontból a didaktikus módszerek, a pedagógia előmozdítása és fejlesztése egy hibrid rendszer megvalósítása érdekében. Ezen kívül pedig digitális és ingyenes anyagokat kellene kiadnunk, akár a szerzői jogok problémáján is túlmutat ez, és ne felejtsük el azt sem, hogy ugyanakkor a helyi önkormányzatok szektorából nagyon sokan jelezték azt, hogy mennyire nagy a digitális szakadék, főként különböző földrajzi területekre vonatkoztatva, például mondjuk Dél-Olaszország, akár Észak-Olaszországgal szemben, de ugyanakkor nagyon különbözőek a digitális képességek, akár a nemek szerinti megosztásban, akár pedig a kor szerinti megosztásban. A nők sokkal kevésbé vesznek részt benne, és kevésbé vannak jelen bizonyos tudományos területeken az egyetemen is, tehát nem folytatnak igazán ilyen jellegű tanulmányokat. Aztán itt van a forráshiány problémája is, ezért a digitális oktatási keret, az több évre kellene ki, kiterjedjen, és az állami költségvetéseken túlmutatva nem csak az infrastruktúrákra, hanem a digitális kompetenciák minden oktatási szinten való meghonosodásáért is felelősek. A régiók bizottsága arra is utal a 25-ös pontban, hogy a helyi és regionális önkormányzatok kulcsfontosságú szerepet játszanak az oktatási politikák megvalósításában. Itt pedig egy külön esetet szeretnék említeni, a saját régiómra, Kampánia megyére gondolok, ez nem csak Nápoly környéke, hanem hát nagyjából 5 millió ember lakik itt. Ez Olaszországban a második legnagyobb kiterjedésű régió, Három éve kampányában főként az Európai Szociális Alap forrásaiból a legnagyobb helyi egyetemmel, a második Frigyes Egyetemmel együtt beindította az úgynevezett Developer Academy-t, amely a Nápoly Egyetem összekapcsoló, összekapcsolását segíti. Itt több száz fiatal vesz részt, fiatal kutatók vesznek részt, és olyan applikációkat alakítanak ki, amelyek igen jó, tehát ilyen nagyon jó egészségnek örvendenek. Itt nem csak szoftverekről van szó, hanem startupokról, és olyan applikációk kialakításáról, amelyek igen kreatívak, és az együttműködést, a kreativitást helyezik középpontban. Ezeknek köszönhetően igen sok fiatal diák vehetett részt ebben a munkában, és akár vállalkozási ismeretekre is szert tehetett ennek köszönhetően. Nápolyban van ez a program, ott van a központja, de nem csak európai és, és nápolyi vagy olasz diákok vesznek benne részt, hanem a földközi tenger déli medencéjéből is érkeznek diákok, és egy pluridisciplináris megközelítést alkalmaz ez a program. Itt a diákok nem csak a technológiákat, alkalmazzák nap mint nap, hanem valós problémák megoldására is oda kell figyeljenek. Egy kollaboratív jellegű, gyakorlatias programról van szó, amelyben a diákok, a tanárok és a résztvevő cégek, tehát a vállalkozói szféra is együtt dolgoznak azon, hogy közösen különböző kihívásokra megoldásokat találjanak. Ebben az iskolában egyébként, amely angol nyelven folyik, több mint száz vagy több száz fiatal dolgozik együtt, és egészen más módszerekkel tanulnak, és más módszerekkel közelítik meg a munkavilágát is. Ennyit tehát a programról, és arról, hogy grafikai szempontból milyen interfészeket alakítunk ki, de a legérdekesebb talán mégiscsak az ebben a programban, hogy hogyan lehet hatékonyan és gyorsan piacokat nyerni, hogyan lehet a szerzőjogokat figyelembe venni, és az üzleti tervek kialakítása hogyan folyik. Ez tehát szintén központi szerepet játszik ebben a programban. Nem csak kampányai kampányaiként szeretném azt hangsúlyozni, hogy ez mennyire hatékony volt ez a program, de azért is szerettem volna erről a programról említést tenni, mert hát nagyon sokszor kritika éri a szociális alap által finanszírozott programokat. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, tehát igenis, és jól használtuk fel a szociális alap forrásait. Aki jobban meg szeretné nézni, hogy miről is szól ez, az nézze meg az interneten, Developer Academy néven, a Google-on, és meg lehet ott ismerni azt is, hogy hogyan lehet részt venni ebben az igen sikeres programban, amely Dél-Olaszországban nagyon jó precedens teremtett. Reméljük, hogy ilyen intelligensebb hozzáállást lehet majd a jövőben tovább fejleszteni a fiatalok személyes növekedése és a technológia összeforródása vagy összekapcsolódása révén. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Auch köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ezeket az előadásokat, és akkor most hallgatjuk a kérdéseket, és aztán a válaszokat. Kérdés-felelet formájában. Először is Jánát Unnak adom meg a szót a jelentéstevőknek, ha szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, először is elnézést kell kérnem hogy kicsit késtem, egy másik szakbizottságban voltam, mert ott egy másik jelentésem van napirenden. Az én jelentésemről szóltam volna néhány szó, de úgy értettem, hogy már beszéltek erről le, róla, elnök. A jelent és bemutatása mindjárt megtörténik. Most először van egy eszmecsere. Hogyha van megjegyzésed az eddig elhangzottakkal kapcsolatban, vagy kérdéseid a az előadókhoz, akkor jelentéstevőnek megadnám a szót, megadnám az elsőbséget, de a jelentésről szóló vita az még később jön. Köszönöm szépen, őszintén szólva. Amikor is a jelentésről, jelentésen dolgoztam, nagyon sok mindenkivel találkoztam, különböző DG-k, illetve szakbizottságok munkatársaival. Nagyjából tudom, hogy mi hangzott el. A kérdéseim és a megjegyzéseim már szerepelnek a jelentésemben, de köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy megértik, hogy ez kulcsfontosságú, hogyha az ember az iskolába belép, hát ez sokkoló a helyzet, Egyes iskolákban egyáltalán nincs internet kapcsolat, ez teljesen elképesztő. Árnyék jelentéstevőkkel találkoztunk, mielőtt elkezdtem dolgozni a jelentésemet, és mindannyian egyetértünk, hogy a digitális képességek mértéke a jövőben, de lehet, hogy ez már most így van, nem vagyok benne biztos, de a jövőben mindenképpen az új szociális megosztottság oka lesz, forrása lesz. Azok, akik nem tudják megtanulni ezeknek az eszközöknek az alkalmazását megfelelően, azok vesztesek lesznek a munkaerőpiacon. Ez teljesen világos. Talán ugyanezeket a kérdéseket a foglalkoztatási bizottságban is fel kellene vetni, ez egy másik dimenzió az anyukám nekem mindig azt mondta, hogy tanulni kell, diplomát kell szerezni, és akkor e, nyugdíjadig ugyanabban a szakmában dolgozhatsz. Ez már nem lesz így, soha nem lesz így. Lehet, hogy már velem sem, e, 52 évesen. A fiatalokról meg aztán egyáltalán, fiatalokkal meg egyáltalán nem. Tehát paradigmaváltásra van szükség, és nagy örömmel hallom azt, hogy mindenki megérti ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nincsen eh, kérdés. Eh, eh, nem hallottam kérdést az előadók, az előadó részéről, de nem tudom, hogy szeretnének erre reagálni erre az előadók. Mindig ilyen pingpong formában haladunk, kérdés-válasz, de ha nem akarnak, nem muszáj, nem kell, nem kell. Ön megemlítette az internet kapcsolat kérdését, az iskolák internet kapcsolatát. Legyünk óvatosan, attól még, hogy az internet eh, kapcsolat létezik, attól még nem biztos, hogy ezt használják az oktatás során. Egy dolog az infrastruktúra, teljesen egyetértek azzal, hogy az infrastruktúrát biztosítani kell, és a széles sávú internetkapcsolatot biztosítani kell. Nagyon sok kezdeményezés indult már ezzel kapcsolatban, wifi az iskoláknak, stb. És sokan együtt működnek a bizottsággal az iskolák támogatásában, eh, ott, ahol a hozzáférés nem annyira egyszerű. A második kihívás sokkal inkább az, hogy az internetet hogyan használják az oktatás során az iskolában. És ez nyilván egy másik elem, amit eh, figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, eh, kis Ilona, köszönöm szépen, hogy felvetette ezt a kérdést. Az digitális eh, egyenlőség az egy nagyon fontos kérdés. Mi is látjuk a lehetőségekben fennmerülő különbségeket, a gazdasági megosztottságot a digitális eh, különbségek miatt. Tehát van egy olyan csoport, amely digitális oktatást kap, és ezért jó helye van a társadalomban, hanem eh, és van egy másik, amelyik nem. És most nem csak a munkavállalásról van szó, jó munkahelyet szerez valaki, hanem arról is, hogy a demokratikus életben eh, élet, eh, részt tud-e venni, be tudja nyújtani az adóbevallását online, tud-e szavazni online. Tehát mindez az életünkben elmélyíti azt a hézagot azok között, akik részt tudnak venni ebben a digitális um, életben, és azok, akik nem, és akik már most nehézségekbe ütköznek, csak még nagyobb nehézségekbe fognak ütközni a jövőben. A digitális készségek a jövőben is a társ, jövőben egyre inkább a társadalmi döntés kérdéseit is jelentik majd. Mennyiben tudunk részt venni a társadalom életében? Oda kell figyelnünk, hogy az óló ne menjen túlságosan, ne nyíljon túlságosan szélesre, Szilvia Costa. E Csak egy gyors kérdés. Nagyon érdekes volt a kérdés. Először is jól ismerem ezt a programot, és hosszú évek óta nagyra is becsülöm. Tudom, hogy pont abból indult ki, hogy az akkori olasz oktatási miniszter sok, nagyjából tíz évvel ezelőtt egy svéd példát követett. Nos, önök most már egy, egy csodálatos platformnak nevezhetők, és egyébként itt a parlament mellett is van egy fiók üzemük, és gyakorlatilag a tanárokra alapozzák az akadémia működését. Ez szerintem egy olyan megoldás, ami nagyon is jó, és sokan profitáltak ebből. Több mint 35 országban jelen vannak. A kérdésem az az, hogy ez az akadémia magunknak is mondom egyébként, a kollégáknak, a politikusoknak, hogy nem lehetne elismerni ezt egy olyan realitásként, amelybe a digitális cselekvési terv részéről, a, vagy azon belül az Európai Bizottság is jobban bekapcsolódik. Ezt a kollégáknak is mondom, mert azt hiszem, hogy ez egy olyan projekt, amiben tényleg érdemes a bizottságnak is beruháznia. Kis asszonynak azt szeretném mondani, hogy a könyvtárak jelenleg annyira fontos szociális szerepet töltenek be, amit korábban soha, ez egyébként a külvárosokban és a generációk közötti szakadékokat is áthidalandó, nagyon fontos munka. A szociális alapot is fel lehetne szerintem használni, nem tudom, hogy ez lehetséges-e? Egyetértek az önök megközelítésével, és azt hiszem, hogy az Apple-lal való találkozónkra büszkék lehetünk, Kopertinóban találkoztunk, és annak örülünk nagyon, hogy az új kihívások kapcsán a nápoi Federico II. második Frigyes Egyetemmel kapcsolatban a kompetenciák kidolgozása, példaértékű lett. Ez nem egy kiválósági központ, hanem azt hiszem, hogy az egyetlen ilyen példa, amelyben különböző érintett felek, tehát cégek is részt vesznek, a vállalkozói szféra is részt vesz ebben. Ez egyedüli Európában, és azt gondolom, hogy azt szeretném, hogyha ez máshol is jelen lenne Európában, mert jelenleg ez az egy kampusz létezik egész Európában, ilyen formában. Dank. Köszönöm szépen, Dorándó. Dorándó úr. Igen, igaza van, Igen, hogyha megnézzük, hogy hogyan lehet az Európai Schoolnet Akadémia projektjét jobban megvalósítani. Minden ilyen támogatásnak nagyon örülünk. Az oktatási minisztereket kértük néhány évvel ezelőtt, amikor a digitális készségekről volt szó. Azt kértük, hogy segítsenek a tanároknak, több mint 22 ezer tanár van már Európában, főleg a déli országokból. A geográfiai egyenlőség még nem valósul meg egyelőre. Csak angolul tudunk tanfolyamokat nyújtani, és hát ez korlátozza a résztvevők csoportját, számát, akik nem érzik magukat annyira biztonságban angolul a mi tanfolyamaink a nemzeti tervbe vehetők integrálhatók, és ezzel aktívabbá válhatnak az iskolák. Persze további támogatásra van szükségünk, hogy még jobb munkát végezzünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök kisasszony. Mit kell tennünk az ESF-ben, hogy mit lehet, szociális alapban mit lehetne még javítani ahhoz, hogy az, a könyvtárak nagyobb támogatást kapjanak. Mindannyian nevetünk ezen a kérdésen. Nem tudom, hogy ezen időkeretben mi lehetséges. Tudom, hogy van egy új javaslat, ezt streamline-olni kellene, világosabbnak kell lenni, áramvonalasítani kell, mindent át kell struktúrálni, olyan sok az akadály, a hozzáférési akadály. A helyi önkormányzatoktól függnek a, körny, a, a könyvtárak. A társfinanszírozás nem az legnagyobb probléma, Inkább azt kellene megnézni, hogy hogyan lehet információhoz jutni, prioritásokat meghatározni megfelelően, és hogyan lehet az a, a finanszírozást megoldani. Én tudom, hogy egy új, egy ESF, egy ESF vagy ESA plusz, szociális alap plusz javaslat készült. Azt gondolom, hogy a könyvtárok, könyvtárosok oktatása nagyon fontos lenne a könyvtárakat most már közösségi haboknak tekintik, és ezért nagyon sok feladatot látnak el. A digitális oktatás az egyik ezek közül. Ez logikus. És nem csak itt kis, ilyen kis icipici projekteket eh, kell finanszírozni. Én tudom, hogy a könyvtárak az Európai Uniónak nem a prioritásait jelentik, de azt gondolom, hogy mégis nagyon fontos lenne, hogy, eh, hogy belássák, belássák, hogy ez, ez annyira sok célra és ö, fantasztikus dologra használható tej, hely lenne, közösség lenne, itt már van wifi, itt már van minden, meg van az infrastruktúra, csak ki kellene használni elnök. Hát meg fogjuk ezt gondolni, meg fogjuk ezt szívlelni, hogy az ESZÁ-ban, ugye ehhez készítünk mi egy véleményt, megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt a foglalkoztatási bizottságnak is figyelmébe ajánlani ezt a témát. Központi szerepet játszanak a könyvtárak, és tudjuk, hogy sok közösségnek, településnek nincs lehetősége arra, hogy a könyvtárat úgy támogassa, és úgy alakítsa ki, ahogy erre valóban szükség lenne, hogy valóban a digitális tanulás helye lehessen a könyvtár. Ahogy Dorando úr is beszélt, a digitális polgárság mennyire fontos ebben. A könyvtárak nagyon fontos szerepet játszanak, és ezt meg fogjuk gondolni, végig fogjuk gondolni, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, hogy más típusú támogatást is kapjanak a könyvtárak az eszából. A regionális tagállami szintek, amelyek az eszáért felelősek, ezek is be kell vodni, és meg kell győzni. Kotta úr következik. Um, hát igen, először is azt szerettem volna elmondani, hogy a régiók bizottságának véleményében azon felül, hogy természetesen a helyi regionális önkormányzatok szerepét hangsúlyozzuk, emellett a partnerségre is oda kell figyelni a PPP konstrukciókra kifejezetten. Ami a forrásokat illeti, ezek sajnos egyre szűkösebbek, úgyhogy ezen a ponton szerintem az is helyes, hogyha kimondjuk azt, hogy a nagy informatikai cégek, a nagy IT cégek egy kicsit többet fektessenek csak be, főként Európában, hiszen uh, itt uh, ugye azért uh, munkahelyeket is elvesztettünk, főként a kicsi uh, helységekben, ahol azért a kiskereskedelem igen nagy válságban van. Tehát az együttműködést mindenképpen támogatnunk kell, mindazok között, akik a PPP projektben részt vesznek, és hát aztán itt vannak a programok, amelyek a digitális szakadék megfékezésére vonatkoznak, oda kell figyelni arra, hogy a tanárok helyzete mindenben hogy néz ki. Az nem helyes, hogy egy hat éves gyerek, akinek mondjuk nem olyan kompetens a tanára, aki kicsit nehezebben tud a digitális technológiákhoz kapcsolódni, és akkor emiatt aztán a gyerek ne kapja meg azokat a képességeket, amelyekre szükség van. Hiszen pedagógiai szempontból a tanárok jelentik a szívét ennek a programnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a tanárok továbbképzése az egyik legfontosabb kérdés, egyértelmű, hogy olyan emberek, akik már 60 év fölött vannak, és már nem sokára nyugdíjba mennek, esetleg nem annyira kívánják megtanulni mindezt, és kevésbé elkötelezettek, mint a pályakezdő tanárok, de ugyanakkor nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy azok a gyerekek, akik egy kis faluban laknak, és a tanáraik nem olyan kompetensek az informatikában, hátrányt szenvedjenek el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Helga Trüppel. Yeah, um, um, thank you very much for the presentations and Köszönöm szépen ezeket az előadásokat és a válaszokat. Szeretnék visszatérni arra, hogy a könyvtárak, mint közösségi központok fontos szerepet játszanak a digitális polgárságban, és eh, amikor az Árhuszi eh, látogatásra sor került, ott voltunk eh, ebben a fantasztikus könyvtárban, nagyon nyitott, nagyon barátságos, nagyon szolgál, szolgáltatásbarát, és nagyon átlátható, és csodálatos volt az építészete. Nagyon fontosak ezek a terek, ez a Helsinki modell is hasonló. Azt hiszem, hogy már megértett hogy mire van szükség, mint egy közösségi tért, közösségi egységeket kell biztosítani. Itt Európában nincsenek ilyen magán globális játékosok. Nekünk a, a, a köz területen kell a lehető legjobbat meg kell nyújtani. Az édesanyámat annak idején arra kérték, hogy az adóbevallását digitálisan készítse el, de hát abszolút nem tudta ezt elkészíteni, nem is volt hozzáférése. Gyerekei vagy a valamilyen szolgáltatóhoz kellett fordulnia. E, pontosan erről van szó, főleg az idősebb nők esetében ez a helyzet, hogy kell nekik a támogatás, mert különben teljesen elveszítik a kapcsolatot. Más programokkal kapcsolatban is a strukturális alapok, az oktatási programok, ezek a programok mind olyanok, amelyekben végig kell gondolni, hogy a digitális forradalom mit jelent. Ez lehet az egészségügyben, a kommunikációban, a részvétel, minden területen fontos szerepet játszik. Ez mindenütt megjelenik. Aztán, amit Durandó úr mondott, arra szeretnék visszautalni, elengedhetetlen, hogy ez az egész dolog sikeres legyen. Ön beszélt arról, hogy fontos legyen, hogy a, fontos az, hogy az emberek szeressenek, akarjanak dolgozni beszélt arról is, hogy fontos, hogy a tanárok akarjanak, szeressenek tanítani. Persze a tanulás az nem mindig könnyű, néha kifejezetten nehéz, de mégis fontos, hogy ez örömforrás legyen. Hogyha ez nem így lesz, akkor kudarcot fogunk vallani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Záróforduló, szeretnének-e még valami zárszót mondani? Nincs több kérdés? Úgy látom, hogy nincs. Ezzel lezárhatjuk az eszmecserét, és akkor rátérhetünk kolléganő jelentésére. Köszönöm szépen, Helga, hogy utalt erre a kérdésre. Érdekes, hogy Aarhusban Konkrét döntés volt ez, a az önkormányzat döntött így, hogy a könyvtár hálózatán keresztül nyújtják a szolgáltatásokat a polgároknak. Ez egy nagyon felvilágosult megközelítés, ezt az infrastruktúrát eh, kell kihasználni. Úgy döntötték, hogy ezt használják ki, amikor az emberek amúgy is oda járnak, eh, az emberek jelszót kapnak, az adóbevallásokat is beadhatják itt. Ez fantasztikus fantasztikus, az egyik legjobb európai könyvtárról van szó, és nagyon szerencséseknek tarthatja magát, hogy volt ott. Helsinki-t meg kellene látogatni a Helsinki könyvtárt, bár Helsinki decemberben hát nem a legjobb hely. Én azt említeném meg, hogy mennyire fontos lenne, hogy a formális, nem formális és informális tanulást és tanítást összehasonlítsuk, a tudás 40%-át a diákok nem az iskolában, hanem az iskolán kívül szerzik meg. Itt ez a tanárokra nagy nyomást gyakorol, hiszen olyan tudást kell értékelniük, amit nem ők adtak át a gyerekeknek nagyon fontos az iskolát megnyú, megnyitni szélesebb közösség előtt. A formális, nem formális és informális eh, eh, tanulás összekapcsolásában nagyon fontos az együttműködés, van egy jó példa erre, amikor a könyvtárakkal együttműködve, digitális készségekkel kiegészítve történik ez meg. Köszönöm. Köszönöm, Dorándó úr. Végül pedig Cavacorta úr következik. Sí, e, e, credo che possiamo... Köszönöm szépen. Egy szlogennel zárjunk. Meg kell értetni a fiatalokkal, hogy megéri tanulni, mert tényleg fontos az, hogy tanuljunk, ezen keresztül érvényesülhetünk, és ugyanakkor a munkaerőpiacra is ez jelenti a belépőt. Persze a fiatalok nagyon gyakran kiesnek az iskolákból, főként az egyetemeken, úgyhogy oda kell figyelnünk ezekre a fiatalokra, akik nem fejezik be az egyetemet, pedig ők is nagyon jó lehetőségekkel rendelkezhetnének, hogyha digitális szempontból is kompetensebbek lennének, megéri tanulni. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank äh, an... Köszönöm szépen, köszönöm szépen a vendégeknek, kisasszonynak, Dorandó úrnak és Anna Korta úrnak is. Köszönöm a második forduló, az első forduló előadóinak. Nagyon érdekes délután volt ez. Azt gondolom, hogy nagyon sok gondolatot kaptunk a programokról szóló ötletet kaptunk. Köszönöm szépen ezt a saját kezdeményezésű jelentéshez nyújtott gondolatokat, ötleteket, és hogy mindennek miköze van az Európai Uniós politikához. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen, hogy megosztották velünk a gondolataikat, és azt gondolom, hogy mindannyian kapcsolatban maradunk. Nyugodtan maradjanak itt, és hallgassák meg a saját kezdeményezésű jelentés bemutatását. Jána Tún az előadónk, oktatás a digitális időszakban, kihívások és esélyek az Európai Uniós politika számára. Jána, megadom a szót 5 percre, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák. Először is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, akik segítettek a jelentés elkészítésében. Nagyon érdekes volt ez a folyamat, sok érdeket féle találkoztam, eh, hozzászólóval eh, beszéltem. A technológia gyorsan fejlődik és átalakítja a világunkat, az életünket. Az oktatási rendszereknek azonban még nagyon sok behozni valójuk van. Nem csak a digitális készségekről van szó, hanem arról, hogy a digitális technológiát kihasználjuk az oktatásban. A társadalom és a munkaerőpiac megváltozott, a e, technológiai forradalom előtt e, egyszerűen az ember tanult, kapott egy munkát, és onnan ment nyugdíjba ez most már e, nincs így, és soha többé nem is lesz így. Folyamatos változásra van, kerül sor, ezért az embereknek gyorsan képesnek kell lenniük gyorsan reagálni nem tudjuk, hogy milyen lesz a technológia holnap, de mindenkit arra kell felkészítenünk, hogy gyorsan tanuljon. Tehát ez egy élethosszig tartó megközelítés kell, hogy legyen. Ez eh, korán el kell, hogy kezdődjön, a gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy hogyan eh, kell tanulni. Ezt könnyű mondani, a tanároknak nagyon fontos szerepük van ebben, de van itt egy nagy különbség, nagyon nagy különbségek vannak a e, tagállamok között, hogy hogyan tanul, tanítják a digitális e, képességeket. Még sokkoló, hogy még mindig vannak olyan iskolák, ahol nincs internet kapcsolat, és természetesen egyetértek azzal, amit Durandó úr mondott, nagyon fontos látni azt, hogy hogyan használják a technológiát e, a, az oktatásban de nyilván, hogyha nincsen internet kapcsolatok, akkor sehogy sem fogják használni. Egyesek fölmer, fölvethetik azt is, hogy esetleg függővé vál valaki a technológiától, de ez attól is függ, hogy milyen nevelési módszerek, vagy hogyan szoktatjuk a gyerekeket, és hogyan tudják használni megfelelő módon a technológiai eh, megoldásokat. Minden gyerek szereti az édeséget, de melyik az a szülő, aki minden nap ad neki egy pohár cukrot. Eh, ezeket a programokat rendelkezésre kell állítani európai szinten, de nem állnak rendelkezésre, és ez elfogadhatatlan. A Connectivity programon kívül nagyon sok más program van, digitális cselekvési terv, amiről már beszéltünk, illetve számos legjobb gyakorlat gyakorlat program, de sajnos nincs megfelelő központosított megközelítés. Sok kis projekt létezik, ezek mind önkéntes alapon működnek. Az iskoláknak maguknak kell eldönteni, hogy ők részt vesznek, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy az erős grassroot, tehát eh, lentről induló kezdeményezés fontos, de ez nem elég. Előfordulhat, hogy sok iskola egyszerűen nem tud átállni. Hogyha nincs nem az a cél, hogy bizonyos időn belül bizonyos készségeket eh, elérjenek, akkor ez nem, akkor nem lesz elég motiváció. Ez csak a tagállamok közötti különbségeket er, fogja erősíteni, ezt láttuk a diagramon, amit eh, mutatott eh, a könyvtárból érkező hölgy. A Természetesen ez a különbség még egyre inkább el fog mélyülni, hogyha nem figyelünk erre oda. Straté- megfelelő stratégiára van szükség Európai Uniós szinten. Egy további pont, a záró pont az, hogy mérni kell tudni a digitális készségeket. A PISA a nyelvi és matematikai kompetenciát méri, Tudjuk, hogy a gyerekeknek milyen képességekkel kell rendelkezniük ezen a területen, de a digitális készségek területén nem tudjuk, hogy mi az, amire szükség van, mi az, amit a gyerekeknek tudniuk kell. Egy hasonló mérést kell készíteni digitális képességekre is, hogy az előrelépést mérni és azonosítani lehetne. Ez a digitális eh, készségekre vonatkozó eh, keret, ez egy ön eh, értékelési eh, program, de ez nem elég. A technológia az életünk rendkívül fontos része, szinte olyan fontos, mint az olvasás és az írás. Úgyhogy végig kell gondolni, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést az oktatás szintjén, Európai Uniós eh, eh, szinten is. Várom az önök gondolatait, és azt gondolom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel nagyjából hasonló hullámhosszon vagyunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ez nagyon jól hangzik az árnyék jelentéstevőkkel, hogy eh, jó úton haladnak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos eh, egyértelmű üzenetet küldeni a bizottságnak. Malinov úr, a néppárt részéről két percre tessék. Can confirm. Köszönöm szépen. Megerősíthetem, hogy az együttműködés kiváló az árnyék előadókkal. Szinte bizonyos vagyok abban, hogy nem lesz nagy vita, konfliktus. A nehézségek, amelyek felmerültek, a, a, azok a kérdés összetettségéből, komplexitásából adódnak. Úgyhogy ideológiai véleménykülönbségek nem, lenne, nem lesznek. Az én személyes problémám az az, hogy amikor a kérdéshez az általános formában közelítünk, akkor általában pánik, a pánik és a vágyak keverednek. Az az érzés egyrészt, hogy le vagyunk maradva, nem lehet minket Amerikához, a Facebookhoz, Applehez hasonlítani, viszont a társadalomban, a politikusokban vagy a politika alakítóiban túl későn kezdtek el ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nagyon sokan említették, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő években. Szerintem igen. A politikai döntések, ez ugye a, tám, ez ugye a segítség, a támogatás jele, amit most csináltok. Tehát azt fogják eh, majd sugalni, hogy amit elfogadunk a parlamentben, európai, nemzetivel, regionális, majd eh, feleslegesé túlhaladottá válik a következő években. És ugye mindig úgy érezzük, hogy majd valaki jobban csinálja a dolgokat, mint mi. És most nem az amerikaiakra gondolok, hanem a vállalatokra, magáncégekre, bárki. De amit ugye általában állami intézményeknek nevezünk. Szóval az az érzésem, akkor, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozom, hogy ez a kettőség van benne. Konkrét példákat kellene mutatni arra, hogy mit tehetünk. Legyünk magunkhoz legalább őszinték. És ezt a bizottságnak is mondom, nem a kollégáknak. Tehát talán ismerjük pontosan a helyzetet. Az írás tudás, írás tudatlanság, digitális írás tudatlanság. Lehet, hogy fájdalmas, de amire jutunk, de legyünk őszinték. Örülök, hogy Diana a tanárokat is felvetette. Lehet, hogy nem kellene túlzottan erőltetni ezt, de a tanárok jelentik hát hogyha finoman akarok fogalmazni, akkor ők a kihívás ebben a sorban. De legalább ebben együtt értünk, és még valami. Sem a vállalatok, sem más nem fogja megtenni helyettünk. A digitális készségeket, eszközöket meg kell fordítani úgy, hogy az európai állampolgárok jobb polgárok legyenek. Ezt senki nem teszi meg helyettünk. Pedig ez a felelősségünk mert a vállalatok mindenki más, más dolgok iránt érdeklődik. De hogy a digitális oktatást hogy lehet felhasználni azért, hogy a demokrácia jobb legyen, az csak a mi feladatunk. Persze ebben is egyetértünk, és a módosítóim is majd ebbe az irányba fognak mutatni. Köszönjük szépen! Jana Rodríguez, két perc. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. A draft. Köszönöm én is az előadónak a jelentést, és eh, meg kell, hogy mondjam, általában véve ez kiváló munka alap lesz. Oktatás a digitális korban. Ennek keretében az életen át tartó tanulásra is figyelni kell, és a digitális oktatásra. Olyan stratégiára van szükség, amelyet EU szinten jobban koordinálunk. A digitális kor átalakítja a munkahelyeket, a szervezeteket, a napi munkát olyan formában, amiben a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt meg kell tanulni, hogy hogyan férjenek hozzá az információhoz. A technológia már most, de a jövőben is az oktatási rendszerben kulcs szerepet tölt be. Figyelembe kell venni majd azokat a változásokat, amelyek hatnak rájunk, ránk, ezek között a digitalizációra mindenképpen. Az oktatási intézmények Keti érinti majd leginkább a digitalizációs változás, hozzájuk kell alkalmazkodniuk. Hatékony tanulást, tanítást kell tudnom megvalósítani, hiszen az embereknek erre van szüksége. A digitális készségek kimondottan fontosak a fiatalok számára. A korábbi vitában is láttuk, hogy a lakosság más rétegei számára is biztosítani kell különböző lehetőségeket, hogy a digitális készségeket megszerezzék. De ezt a technológia is segítheti. Végig kell a technológia oktatást, a technológia oktatást eszközként, vagy pedig önálló entitásként kell felfogni, amely egy egyre globalizálódó világban a befogadást segíti igen speciális szükségletek jelennek meg tanárok, régiók és egyéb környezetre gondolva, a, tan- a tanárképzést is végig kell, éppen ezért nagyon alaposan gondolnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga Tröpöl. Próbáld meg egy percben, légy szíves. Azt hiszem, nagyon sok mindent hallottunk már ma délután és Malinov úr értékelését hallottam, világosan kell elemezzük a helyzetet, mielőtt a jelentést elkezdjük. Amit pedig ma délután hallottunk, az alapján be fogok, túl, be fogok nyújtani módosítókat, de biztos vagyok abban, hogy jó kompromisszumot tudok találni. Köszönöm, valóban 20 másodperc volt csak. Emma McLaughlin, bitte. Thank you. I... Emma, köszönöm. Ez a kolléganő helyében mondom, aki árnyékelőadó, és szeretném megköszönni a nevében a kiváló jelentést, amely nem csak a digitalizáció előnyeit, hanem a kihívásokat is kiemeli. Mindannyiunk számára fontos ez. Például a, a továbbképzés, megfelelő hozzáférést és egyenlő hozzáférést kell, hogy jelentse mindenki számára az életen át tartó tanulás, az átképzés, ezek is opciók, de a folyamat egészét, a digitalizációs folyamat egészét meg kell tudnunk értenünk, hogy ne féljünk tőle. Az átmenet a digitális gazdaságra enélkül nem valósulhat meg. A konnektivitás hiánya bizonyos iskolákban szintén fontos kérdés, a tanárok átképzése. A probléma nyilvánvaló nyilvánvalóan a, a képzést biztosítók költsége, hiszen a, a tanárképzés költsége rendkívül magas, ráadásul a, a óriási a verseny ezek iránt, az emberek iránt a vállalatok világából is. Úgy gondoljuk éppen ezért, hogy az online képzés az megoldás része lehet. Az, az iskolai oktatást modernizálni kell, hiszen nagyon sok helyen a száz évvel ezelőtti módszerekkel dolgoznak, hiszen egészen mások a gyerekeknek a tanulási lehetőségei és a, a tanulási sávok rövidebbek, ezeket a problémákat kritikusan kell tudnunk felmérni. A kérdés alapú tanulás, a tanárok bevonása az új módszerekbe alapvetően fontos. Ezek az új módszerek fogják az innovációt ösztönözni, és az, az oktatási technológiák alkalmazását felgyorsítják. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Az EU szinten korlátozott képességek vannak, de mégis nagyon fontos ezért, hogy a nyílt koordinációs módszerrel például a bevált gyakorlatokat megosszuk. Végül, ha az árnyék előadó véleményéhez hozzáfűzhetném, a készség, a továbbképzés, átképzés az kulcsfontosságú a, a szociális jó javak szempontjából is és minden jót kíván az árnyék előadó, és én magam is a további munkához. Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban hozzászólási igénye? Ja, láthatóan nem. Akkor az előadónak adom meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen. Nem, a, a bizottság nevében azért azonban hadd mondjam el, hogy üdvözöljük a tervezetet, nyomon fogjuk követni a módosított és egyeztetett választ fogunk majd adni, ahogy a szöveg is kér. Köszönöm a bizottságnak, Jana. Köszönöm szépen kedves kollégák és az álnyék előadóknak is, és a bizottság képviselőjének is a hozzászólást. Köszönöm a hozzáállást. És el kell kér, elnézést kell kérjek, hogyha egyfajta pánik vagy elkeseredettség érzését sugaltam. Egy példát szeretnék mondani. I have five children. My eldest son is 29. Nekem öt gyerekem van, 29 a legidősebb és 12 a legkisebb. Ha a, azt összehasonlítom, hogy a két gyereket milyen kórházakban szültem, ugye 7 év különbséggel, mintha 100 év lett volna a különbség. Ugye ugyanez a helyzet az iskolával is. Én 73-ban mentem az iskolába, tábla, asztal és unalmas tanács. És pontosan ugyanez volt a nagyobbik fiamnál, és a legkisebb fiamnál is. És ha most az unokámat nézem, attól tartom, hogy ő ugyanezt fogja kapni az iskolába. Kollégák, ez abnormális, sajnos ezt kell, hogy mondjam. Mindig eh, a finn iskolák példáját hozzuk. Nincs tábla, nincs eh, pad, csak nagy, zöld asztalok, kísérletezések, ez nem unalmas. A tanulásnak mókának is kell lennie, és hogyha van valami, amit tehetünk, akkor azt próbáljuk meg megtenni. Ja, ich glaube, das war ein gutes, ein gutes Schlusswort. Ez kiváló zárszó volt. A tanulásnak, mókának kell lenni, és az is lehet, de persze nem olyan termekben, amelyeket mi mindannyian megtapasztaltunk, és sajnos az unokáinknál és gyerekeinknél is gyakran meg kell, hogy tapasztaljunk. Ennek változnia kell, azt hiszem ebben mindannyian egyformán egyetértünk. Emlékeztetek mindenkit, a módosítók szeptember 28-a 11 óra, a szavazás november 20-a, és reméljük, hogy még decemberben a plenáris elé fogunk kerülni ezzel, de még ezt nem garantálhatjuk. Tehát szeptember 28-a 11 óra a módosító indítványokhoz sok sikert a további munkához az előadónak és az árnyék előadóknak egyaránt. Aztán nézzük a 8-as napi rendi pontunkat, ami az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap véleménye. Az előadó Zdrojevski kollégánk, a módosítók határideje október 2-a 15 óra, a szavazásra pedig a Kulturális Szakbizottságban november 8-án lesz. Zdrojevski úr, 5 percre megadom önnek a szót. Już na wstępie chciałem podziękować wychodzącej koleżance. Köszönöm szépen bevezetőben. Először is köszönetet szeretnék mondani Antonak, aki most épp elmegy. Szeretném elmondani, Tómasszonynak megköszönni mindazt, amit e, elmondott, de még valakinek, Helga Trüppelnek is köszönetet kell mondjak, aki a San Franciscoi delegáció vezetője volt. Ezeket az új technológiákat ott megnézhettük, ezek bizony nagyon hasznosak lehetnének az oktatásban is. Meg kell, hogy mondjam, hogy abszolút fontos az, amit Tónasszony az előbb mondott. Nagyon fontos volt látni, hogy tényleg milyen gyorsan változik a helyzet azért fontos, az regionális fejlesztési alap szeretném elmondani. Ennek tükrében hadd mondjam el, hogy a, a kultúr ágazat, a kreatív és soha nem kerül még figyelemre. A rendelet csak a történelmi örökségre vonatkozik, de ténylegesen hiányzik a kreatív gazdálkodás kapcsolata. Olyan, ott kell előre lépnünk, ahol a beruházás az, a beruházások az új technológiákhoz, és a kreatív gazdaságokhoz, és a művészeti tevékenységekhez kapcsolódnak, hiszen ezek az új technológiákra épülhetnek a 167-es cikk 4-es bekezdésére gondolok a, a MUES-ből, és hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy az Európai Unió Uniónak figyelembe kell venni az európai tevékenységeknek a bevonását. Ez, ez a szerződésekben is benne van. Rendeletről beszélünk, amely gyakorlatilag csak a kulturális örökségre, mégpedig egy ilyen periferiális formában vonatkozik, pedig egészen konkrét módosító indítványokkal ezen változtathatunk. A kohéziós alap, a, a fejlesztési alap, ezek mind a kultúrára is kell, hogy vonatkozzanak. Ez nem fogyasztásra való költés, nem, ez garancia hogy a, a jövőnk fejlődjön. Ez egy garancia, hogy a kreatív gazdálkodásnak legyen növője, és valóban előre lépjünk. Pontosan ott, ahol a, a tevékenységek kreativitása kell, hogy, hogy épüljenek. És még valami. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a programokat hogyan értékeljük. Úgy gondolom, hogy eh, új indikátorokra van szükség, amelyek szélesebbek, pontosan eh, amiatt, amit az előttem szóló is említett. Igen, köszönöm szépen Stojevski úr, és eh, nézzük akkor most az árnyék előadót. Nikov úr, két perc. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря... Kedves kollégák, köszönetet szeretnék először is mondani Zdrojevski úrnak. Valóban a kultúrát általában láthatóbbá kell tenni. Támogatom azt is, hogy e- elfogadom és igazat adok annak is, hogy a kultúrára a jogalkotói szövegek nem megfelelően kezelik az ágazatot, és ez kimondottan hátrány a finanszírozás igénylésénél. Árnyék előadóként három dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik a kohéziós politikai költségvetés. 2008 óta alásták ezt, a szegényebb területekből származók nem viselhetik annak a terhét, hogy Nagy-Britannia kilép az EU-ból. Másodszorban hiszek abban, hogy a bizottság javaslata a pénzügyi forrásokra vonatkozó javaslata, és az, hogy őt célra irányítsuk, az jó. A okosabb Európa, alacsony karbon Európa, konnektívabb Európa, szociális Európa, ami ugye az európai szociális jogok pillérének végrehajtásával függésre, és az Európa az állampolgárokhoz közelebb, a városi növekedés, fenntartható fejlődés, a partvidéki területeken. Ezek kiváló célkitűzések, de a bizottság azzal érvelt, hogy megtakarításokra van szükség a, a pénzügyi tervben, ezért csak azt javasolják, hogy csak az első két célt finanszírozzuk, a második három hátrányára. A kérdésem az az, hogy az európai szociális jogok hol vannak ebben a konfigurációban. Úgy gondolom, hogy az európai pillért prioritás kell, hogy élvezzen a, a finanszírozásban, egyébként csak egy üres politikai deklaráció marad. Végül még egy gyengeségre szeretnék rámutatni a javaslatból, ami az európai szociális jogok pillérének indikátoraival van kapcsolatban. Ezek mennyiségi alapúak és nem megfelelően meghatározottak. Árnyékalódóként azt szeretném, hogyha módosítanák a javaslatot ebbe az irányba, és hozzátenném, hogy az alapok legalább 10%-át, a regionális alapokból allokált eh, források legalább 10%-át a demokratikus, eh, demográfiai válsághoz kapcsoljuk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Helge Tröpöl. Teljes mértékben egyetértek Esztrojevszki eh, úrral a kohéziós alapok a kultúrát is kell, hogy támogassák, láthatóbbá kell tenni, és a beruházásokat lá- és lehetővé. Úgy gondoljuk, hogy a kreatívabb ágazatok legalább 5%-át adják az európai bruttó nemzeti terméknek. A költségvetésre visszatérve, hát, majd szeretnék visszatérni, ahogy Nika úr is említette, két gond van ezzel. Az egyik a mennyiség, még a strukturális alapokban is. Ez teljes mértékben a teljes pénzügyi terv forrásaihoz kapcsolódik. Ha több pénz van, akkor úgy gondolom, hogy ez csak saját új forrásokkal lehetséges, mert a tagállamok nem fognak több pénzt letenni az asztalra azon túl, amit most eh, meg kell tenni. Úgyhogy ez egy hatalmas probléma a tagállamokkal szembeni küzdelemben, a másik pedig a digitális adó, és Silicon Völgy után még inkább meg vagyok arról győződve, hogy ez egy jó, helyes gondolat. Meg kell tudnunk győzni a kormányban, a kormányokat, a tagállami kormányokat, hogyha több lehetőség van, különösen a mi területükön oktatás, digitális program, akkor több pénzre van szükség, egyébként nem tudunk célba érni. Tegnap a német tévében bejelentették, hogy 300 milliárd dot a strukturális alapokból a társfinanszírozás hiányában nem tudtak lehívni. Úgyhogy egyre rosszabb a helyzet erre meg kell, megoldást kell találni. Egyébként eh, itt emelhetjük a költségvetést, de hogyha nincs eh, társfinanszírozásra a régiókban lehetőség, akkor semmi nincs. És akkor a szociális probléma, a társadalmi probléma nagyon eh, nagy lesz. A mm, költségvetési tárgyalások közelettével ezt meg kellene tudnunk oldani. Így van. Köszönöm szépen, Hága. Körbenézek, bizottság, kíván hozzászólni? Két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak a véleménytervezetért és a tisztelt képviselők hozzászólásaiért a vitában. Egy-két apró megjegyzésem lenne az engedelmükkel. Először is a kultúra továbbra is prioritás marad. Az egyik prioritása marad a bizottság javaslatának. Ki tudom emelni, hogy a biztosom határozottan elkötelezett a jelölet, eh, terület eh, fontossága iránt, és a módosítók, amelyeket a véleménytervezetben eddig javasoltak, azok eh, fontosak. Hadd húzzam alá a későbbi módosítókra vonatkozóan, hogy mindig nagy kihívást jelent a tagállamokat meggyőzni arról, hogy további indikátorokat vegyenek, mutatót vegyenek fel bármilyen meglévő listára, teljesen mindegy, hogy ez a lista milyen hosszú, mindig csökkenteni vagy rövidíteni próbálják a listát, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes vita lesz. Van még egy dolog, ami talán a lényeges, hiszen a, a finanszírozásra és eh, a kihívásokra is utaltak. Azt hiszem, hogy a bizottság az általános megközelítésében aláhúzta azt, hogy az adminisztratív terheket csökkenteni kell, a teljesítés lehetőségét egyszerűsíteni, pontosan azért, hogy az alapok végrehajtása felgyorsulhasson. Ez az alapvető kihívás ebben a periódusban. És vannak néhány kellemetlen döntések is, amelyeket meg kell hozni ezek miatt. Az egyik, tudom, hogy nem lesz különösebben népszerű a képviselők körében, például az, hogy a az M plusz 3 automatikus kötelezettségvállalási rátáját M plusz 2-re csökkentsük. Ez volt az egyik legfontosabb tényező, ami miatt az a probléma kialakult a kifizetések lehívásával kapcsolatban. A jelenlegi végrehajtási arány ráta túl lassú, nem engedhetjük ezt meg 2021-27 köztes időszakra. Ezzel a kérdéssel tehát már próbálunk a karcsúsítási javaslatban foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm. Sztrojevszki úrnak adom meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az utolsó megjegyzést is. Az M plusz 2 nagyon fontos elem, de két dologra szeretnék még utalni, rámutatni. További indikátorok, további mutatók a kultúrára vonatkozóan, mint preferenciára, a projektek rugalmasságát is javítaná, és nem hiszem, hogy a rendszert ez növelni. Minél több mutatónk van, ami ugye azt mutatja, hogy a projekt érdekes, annál jobb a helyzet, és pont erről lenne szó, azt akar, hát nem, nem akarjuk, hogy, a, hogy fejnehéz legyen a rendszer. Aztán még egy dolog, az elmúlt öt évben a kultúrával kapcsolatban negatív döntések születtek például. A kohéziós politikából nem lehet új elemeket finanszírozni, vagy csökkentették a kultúra területén finanszírozható, illetve csökkentették a kultúra területén a projek finanszírozható projektek mértékét, és éppen ezért bizonyos projektekből sok ország kivonult. A kormányzatokat gyakorlatilag ki hátráltatták ezekből a projektekből. Ez a tendencia sajnos a jövőben az van, az lesz, hogy eh, ez az 5 százalék, a kreatív ter- eh, ágazat 5 százaléka még tovább csökken, ha csak nem biztosítjuk a beruházásokat, a ráfordításokat. Köszönöm Helga Trüppelnek, hogy a delegációnkat San Franciscóba San Francisco-ban delegációvezetőként képviselte, elvitte, hiszen nagyon-nagyon fontos volt, amit ott láttunk, azt, hogy a, a közpénzek mit tehetnek a az egész Egyesült Államok beli gazdasági erő ezzel megerősödik. Végül pedig Szeretnék, eh, eh, szeretném kérni, hogy további módosító javaslatokat nyújtsanak be, vagy támogassák az én módosító javaslataimat, ahol ez lehetséges, de az igazságot, igazságot kell kimondanunk, ami nem mindenképpen pozitív, mert nem arra kapunk ösztönzést, hogy a beruházásokat megtegyük. A rendelkezésre álló eszközök nagyon rigidek, nem lehet ezeket nagyon jól felhasználni. Gyakran nem azért, mert nincs, nem, nincs meg a társfinanszírozás, hanem gyakran egy egyéb akadályok merülnek fel. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek sok sikert a munkájukhoz. A pontosítások benyújtásának határideje október 2-15 óra, és november 8-án szavazunk a szakbizottságban. Dann, uh, als federführender Ausschuss wird am 21. A regében pedig 21-én és 23-án fogunk äh, erről szavazni. Sehr eng. Vielen herzlichen Dank. Tehát nagyon szűkös a határidő. De azért köszönöm, és akkor nézzük meg az utolsó napi rendi pontunkat, legalábbis mára. Ez pedig szintén egy vélemény, mégpedig az InvestEU program létrehozása. Dzsembacki kollega az előadó, de nincs itt. Ha jól értettem, akkor Emma McClark fogja a jelentést most bemutatni. Emma, maximum 5 percben légy szíves. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, my apologies. Köszönöm szépen, eh, Zambarski úr, valóban eh, késik, de így legalább nekem van módom arra, hogy elmondjam az InvestEU program véleménytervezetét. Angel véleményer tervezetét. Nagyon sok strukturális probléma van, mint tudjuk az EU-ban, és nagyobb koherenciára van szükség. Az InvestEU program a bizottság javaslata szerint pontosan ezekkel a kérdésekkel kíván foglalkozni, és bizonyos EU pénzügyi eszközöket próbál karcsúsítani FC, CLP, COSMI, mégpedig úgy, hogy a Juncker terv alapján teszi ezt. A következő struktúra szerint az EU Invest InvestEU alapokból, a tanácsadó hubból és az InvestEU portálból áll. A cél, hogy mobilizálja az állami és magánberuházásokat. Az EU e alapok ebben döntő szerepet játszanak majd a pénzügyi partnerek beruházási projektjeiben. Várhatóan pedig 650 milliárd eurót mobilizál majd további beruházásként 2021-27 között. Egy másik fontos szempont a tagállamok részvétele minden szakpolitikai területen önként 5%-ban hozzájárulhatnak a kohéziós alapokhoz a négy legfontosabb területen a fenntartható infrastruktúra, kutatásfejlesztés, KKV-k és a, a szociális beruházások és készségek. Mint önök is már látták, a területek a legfontosabb szakbizottsági a szakbizottságunk legfontosabb hatáskörébe tartoznak, különösen a fenntartható ép beruházás egyenlő lehetőségek és a fiatalokra való összpontosítás. Különösen a strukturális reformoknál tartjuk fontosnak azt, hogy ne veszítsük szem elől az épp pénzügyi irányítási kritériumokat és a fenntarthatóságot, mint értékelési elemet. A fiatalok ugyanilyen fontosak, akik a gazdaság gerincének egyik legfontosabb elemét képezik, és nagyon fontosak a gazdaság ösztönzésében és továbbfejlesztésében. Nem fogok részletekről beszélni ma, hiszen Engel majd várja az önök véleményeit és a módosítókat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor rátérünk az árnyék jelentéstevőkre. Luigi Morgano, két perc, tessék. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni annak, aki felolvasta a jelentéstevőnek a bevezetését. Hát ami ennek a projektnek az előnyeit illeti, nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy azért vannak a törlésekkel kapcsolatban ellentmondásos hozzáállások, mert szerintem úgy gondolom, hogy vannak olyan részek, ahol a bizottsági eredeti javaslat sokkal jobb volt. Például a szociális infrastruktúrákba való beruházás, a, az egészségügy területén, illetve a fogyatékkal élők, a hontalanok, illetve hajléktalanok és a menekültek befogadásával kapcsolatban. Ezen kívül hosszú éveken keresztül nagyon kemény szabályok léptek életbe Európában a közpénzekkel kapcsolatban, ezért lenne nagyon fontos arra is gondolni, hogy a szociális együttműködés területe igen fejlett, és az Európai Unió ezt kellene támogassa, konkrétan az Invest EU alapon keresztül. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő a kreatív és kulturális iparágak támogatására is utal, ezt támogatni fogom, sőt, még explicitebbe fogok fogalmazni az én módosításomban, és ki fogom mondani azt, hogy mind a materiális, mind az immateriális, mind pedig a kreatív iparágakra utalni fogok, hiszen ezen keresztül a kultúrát, az európai identitást és az európai értékeket tudjuk előmozdítani a világban. Köszönöm. Yes, uh, in general I... Igen, általánosságban én támogatom a mi szempontunkból ezt, főleg ami a kreatív ipar, iparok láthatóságát illeti, de amikor azt látom, hogy az európai programokból több beruházást kell megvalósítani. Évek óta erről beszélünk, már milliószor elmondtunk, néha egy kicsit furcsa, ahogy működünk, ahogy dolgozunk. Nagyon sok programunk van, itt van a Juncker terv és a Horizont és millió dolog, és most megint nulláról kezdjük. Olyan jó lenne, hogyha összeállítanánk a dolgokat, és ne kezdenénk mindent előről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Példasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt jelentéstevő. Az Európai Bizottság eh, eh, anyaga szerint a Juncker eh, tervet, hogyha megvizsgáljuk, attól félek, hogy a rosszabb, legrosszabbra kell felkészülnünk, mert a KKV-k számára rendelkezésre bocsátandó eszközök eddig nem valósultak meg. Sokkal rosszabbak az eredmények, mint ahogy az Európai Bizottság ezt be akarja vallani. Csak a a mm, támogatás 40%-át kapták meg azok a vállalkozások, amelyek nehézségekbe ütköztek, és nem kaptak hitelt a piacon. A 2011-ben ez 43% volt. Tehát az ügyek nagy részében ez a garancia, ez nem igazán valósult meg, és nem helyettesítette a piaci hiteleket, pedig ez lett volna a lényege. Az Európai Bizottság által felmutatott táblázattól elég messze vagyunk még, még elég messze vagyunk attól, hogy ez a híres startup programot megfelelően támogatni tudjuk. Persze, az tévedni emberi dolog, de nagyon fontos lenne mégis kitartani az eredeti célok mellett. Vielen Dank. Silvia Costa. Sì, io Silvia, ringrazio Silvia, molto naturalmente. No, no, nein, Silvia, ah, sorry, Silvia, sorry, stop, stop, stop. Nee, kein anderer Schattenbericht. Nincs több árnyék jelentéstevő, de van még egy kollégánk, aki ön előtt jelentkezett, úgyhogy megadom neki a szót egy percre. Elnök asszony, a néppárt árnyék jelentéstevő nevében, Szakorákis úr nevében mondom el a hozzászólásait. Szembeszki úrnak gratulálni szeretnék a munkájához, és meg szeretném osztani önnel a frakciónk álláspontját. Egyetértünk a jelentéstevő legtöbb javaslatával, ez tükrözi azt, ami a kultúrbizottságban el fel elhangzott. Nyilván az emberi tőkébe kell jobban befektetni, az készségeket, képességeket erősíteni, főleg ami a fiatal vállalkozókat illeti. Biztosítanunk kell a fenntartható beruházásokat a stratégiai területeken és hosszú távú foglalkoztatást, és ezzel hozzájárulni a jóléthez és az egyenlő esélyekhez, ahogy a jelentéstevő korrekt módon a szövegében hangsúlyozta. Úgy gondoljuk, hogy emellett további támogatást kell biztosítanunk a KKV-knak és a szociális vállalkozásoknak és a kreatív iparnak a pénzügyi eszközök és a mikrofinanszírozás esetében. A demográfiai változást és más kihívásokat is szem előtt kell tartanunk. A fenntarthatóságba kell beruháznunk, illetve a fiatalokba, a négy személyekbe, az elszigetelten, szigeteken, illetve hegyekvidékeken élő fiatalokba arra kell koncentrálnunk, ahol az Európai Unió legnagyobb hozzáadó értéket tud biztosítani, és ezzel költségvetési garanciát nyújtani kutatás, fejlesztés, digitalizáció, KKV-k, szociális beruházások és készségek. Az Európai Parlamentben az a szerepünk, hogy nagyobb beruházást és szinergiát valósítsunk meg a kultúra és a sport és a projektek területén, a releváns infrastruktúrának nagyobb támogatást adjunk, ez a helyi fejlesztést, növekedést, munkahelyteremtést segíteni, segíti, és az európai azonosítást, azonosságtudatot is erősíti. A jelentéstevőnk be fog nyújtani módosító javaslatokat, és az infrastruktúra és a sport, az oktatás és a kulturális örökség terén megfogalmazott gondolatait be fogja nyújtani javaslatok formájában. Köszönöm szépen, Szilvia Koszta, egy perc. Csak egy nagyon fontos gondolat, amit rá szerettem volna felhívni a figyelmet. Itt négy területről beszélünk az Investium keresztül. Az egyik a kultúra kreativitás, amely nem tehát ez itt nincs leírva, és a bizottság ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ezt a kkv be fogja becsatornázni, ugyanakkor nagyon jó lenne, hogyha a szociális kompetenciák és kultúra is szerepelne a címben. Másrészt pedig volt egy olyan tapasztalatunk a garancia alappal kapcsolatban, amelyre mi szakbizottságként felügyeljük ezt, ez az Európa kreatívára vonatkozik, két évvel ezelőtt hoztuk csak létre, de mégis nagyon nagy tapasztalatokat sikereket szereztünk, tényleg 16 beruházási alapból tudtunk forrásokat kapni, ebből 50%-ot tudtunk a kultúrára, 50%-ot a médiára fordítani. Az InvestEU-n keresztül fontos lenne az is, hogy ne veszítsük el a profit mellett a non-profit szektort és azokat a kapacitásokat, amelyeket az alapban kifejtettünk, és nagyon fontos lenne az is, hogy legyen utalás arra, hogy a különböző szakbizottságokban legyenek kulturális szakértők is, mert különben nem biztos, hogy lesz kultúrára vonatkozó szakértő ezekben a szakbizottságokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság szeretne hozzászólni? Nem. Jó. Akkor a jelentéstevő nevében Emma szeretne még szólni néhány szót. Igen, köszönöm szépen, kedves kollégák! a javaslataikat. Persze értem a fro, frus, frusztráciát, frusztrációjukat. Nagyon fontos, hogy áramvonalasítsuk ezeket a programokat, hogy valódi hozzáadott értéket tudjunk teremteni. Ez kulcsfontosságú abban, hogy az Európai Unió beruházásai pozitívak legyenek. Ezt mindent Zamaszki úrnak tovább fogom adni. A módosít módosítók határideje október 1 -e. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Emma, mondta, hogy az elnök, én is ezt szerettem volna elmondani, október 1, 17 óra. És szavazásra pedig november 8-án kerül sor a Kulturális Bizottságban, és az ECON a budgettal együtt november 20-án fog szavazni, úgyhogy elég szoros az időkeret, amit be kell tartanunk. Október 1, 17 óráig lehet módosításokat benyújtani. Köszönöm szépen! Szinte már a végére is értünk a napirendnek. Még időben. Arra szeretnék mindenkinek, a, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy október 10-én 9-től 12.30-ig és 15-től 1830 ig lesz a következő ülésünk. Még ezt az egy mondatot hadd fejezzem be, és október 11-én újra találkozunk, remélem, hogy mindannyiunkkal találkozhatunk. Helga, az LVMS jövő héten Strasbourgban a plenárison, ez csak szavazás lesz, vagy vita is? Azt hiszem, hogy nem lesz vita, azt hiszem csak szavazás lesz, legalábbis eddig ez a terv, mert nagyon sűrű a napirend, máshogy nem működne. Zumindest ist, ist mir das so, ist mir das... Legalábbis nekem ezt mondták. Gut, dann... Rendben, akkor mindenkit eh, a legjobb kívánságokkal. Bocsátok a szabad estéjébe, mindenkinek szép estét, a tolmácsoknak is. Köszönöm szépen!